Good afternoon, everyone. Jó napot mindenkit üdvözlök. Kérem, hogy foglaljanak helyet, hogy megkezdhessük a nyilvános meghallgatást. Szeretném üdvözölni az Európai Állampolgársági Kezdeményezés kapcsán tartandó nyilvános meghallgatáson a glifozát, illetve a toxikus peszticidek témájában több mint egy millió igazolt, hitelesített aláírást kapott a kezdeményezés számos tagállamból. Ez a negyedik sikeres ilyen kezdeményezés a Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta. A Környezetvédelmi Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Szakbizottság Kut bízták meg, hogy megszervezzük a nyilvános meghallgatást, a petíciós bizottság, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési bizottság, valamint az ipari kutatási és energiaügyi bizottságokkal közösen. Most a meghallgatás keretében a kezdeményezés szervezőinek kívánunk lehetőséget adni, hogy nyilvánosan mutassák be a kezdeményezést, és ezt követően konstruktív vitát kívánunk tartani az európai képviselők, parlament képviselőivel. Andrukaitis biztos úr, a közgazdaságügyi és élelmiszerbiztonságért felelős biztos úr is jelen van, és ő is hozzá fog szólni a vitában. A kezdeményezés célja a glifozát betiltása, a glifozát kockázat értékelésének felülvizsgálata, illetve új célok megfogalmazása a peszticidek alkalmazása vonatkozásában. A parlament is nagyon aktív volt. Október 24-én a parlament kifogásolta a bizottság végrehajtási jogaktusra irányuló előterjesztését, hogy tíz évre meghosszabbítsák a glifozát alkalmazását, és mi azt javasoltuk, hogy korlátozzuk a glifozát felhasználását, és fokozatosan vezessék ki a piacról 2022-ig. Október 11-én a mezőgazdasági szakbizottsággal közösen nyilvános meghallgatást tartottunk a Monsanto dokumentum kapcsán. Különböző kockázat elemzők, tudományos életképviselői is részt vettek a vitában, amiben megvitattuk a glifozát jövőjét, illetve hogy az ipar milyen befolyást gyakorolt az ilyen értékelésekre az Egyesült Államokban, illetve az Európai Unióban. A mostani meghallgatást a következőképpen szerveztük. Először is az Európai Állampolgársági Kezdeményezés képviselői részéről Eh, Mikael Leonardo asszony eh, tart eh, egy bevezetőt, majd Brandon Birds, illetve a biztos úr szólal fel. Ezt követően három fordulót szervezünk a állampolgári kezdeményezés három célkitűzésével kapcsolatosan. Az első a glifozát betiltása, a második az a peszticidek tudományos értékelési eljárásaiban bekövetkezendő változások, illetve harmad sorban az európai e, szintű kötelező csökkentési célkitűzések a peszticidek alkalmazása területén. Tehát e, először akkor megadnám a szót 10 percben Leandro asszonynak e, az Állampolgári Kezdeményezési Bizottság részéről. Üdvözlök mindenkit én is, mindenkit, aki itt a teremben jelen van, illetve mindenki, aki az interneten követi a vitát. Leonardo, Leandro vagyok, és én képviselem Franciaország részéről a kezdeményezést. Először is szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, és kifejezetten a környezetvédelmi mezőgazdasági petíciós bizottságoknak, hogy lehetőséget kapunk a nyilvános meghallgatásra a glifozát betiltására vonatkozó állampolgársági kezdeményezés kapcsán. Ez, ezen kívül szeretném azzal kezdeni, hogy elismerem, mennyire fontos volt, hogy 2022-ig a parlament elfogadta a glifozát betiltását. Tehát ez is jól jelzi, hogy a parlament komolyan veszi az állampolgárok aggájait. Az állampolgárok arra törekszenek, hogy a glifozátot ne lehessen alkalmazni, és ne újítsák meg a felhasználás lehetőséget. A kezdeményezésünk felszólítja a bizottságot ezen tilalom elfogadására, és arra, hogy vizsgálja felül a tudományos értékelés eljárásait, illetve fogalmazza meg a peszticidek alkalmazásával kapcsolatosan új célszámokat, célokat. Röviden szeretném a kezdeményezés struktúráját ismertetni. Az első célkitűzésünk egyértelműen a glifozát betiltása, mégpedig azért, mert a tudományos életben általános az egyetértés abban, és a szabályozók is ebben egyetértenek, hogy a glifozát mennyire káros hatású, és ez már önmagában elegendő az óvatosságra elegendő ok az óvatosságra. Nem csak karcinogén a hatása, amit a WHO is megerősített, a glifozát toxicitása és karcinogen hatása meglehetősen aggasztó, és ezt mindenütt tapasztalhatjuk. Így például az élelmiszerekben, kenyérben, bébi ételekben is kimutathatók ezek a hatások. Az a többség szakértője azzal számol, hogy a glifozát betiltása pozitív hatásokkal fog járni. Ezen kívül az ökoszrendszereket is komolyan károsította a glifozát, ártalmasan hatott a biodiverzitásra, biológiai sokszínűségre. Ezen kívül szeretnénk a jóváhagyás engedélyezési eljárást is felvizsgálni változtatni, hiszen a glifozát gyakorlatilag jelképez mindent, ami rossz az engedélyezés és szabályozói eljárásokban. Tehát meg kell reformálni ezeket az eljárásokat, hogy az eljárások átláthatók, függetlenek és tudományosan alátámasztottak legyenek. A glifozát kapcsán történtek bárhol, bármilyen más anyaggal kapcsolatosan előfordulhatnak, és ehhez következetes fellépésre van szükség, hogy megakadályozzuk. Ezen kívül az EU-nak kötelező célkitűzéseket kell megfogalmaznia minden tagállamra vonatkozóan a peszticidek alkalmazása kapcsán. A következők miatt nagyon fontos ez a kezdeményezés számunkra. Van egy fenntartható fejlesztésre vonatkozó irányelv a peszticidek kapcsán. A tagállamok számára kötelezően előírja, hogy konkrét célkitűzéseket fogalmazzanak meg a peszticid alkalmazás csökkentésére. Sajnos azonban az irányelvet nagyon kevés tagállam valósította meg, és a bizottság sem állt a sarkára a tekintetben. Mi azt szeretnénk, hogyha ez az irány irányelv megerősödne, konkrét célkitűzések kerülnek megfogalmazásra a mezőgazdasági termelők számára a peszticidek alkalmazása területén. A glifozát mellett ezen kívül még több mint 500 peszticidet engedélyeztek az Európai Unióban. Ezeket vagy vissza kellene vonni a piacról, vagy korlátozni a felhasználásukat, és más anyagokkal helyettesíteni. A peszticidekben alkalmazott hatóanyagok a különböző élőszervezetekre káros hatásokkal lehetnek, és a környezeti hatások is súlyosak lehetnek. Az ekorendszerek, például a porzás, a tápanyag utánpótlás, a talajok termőképessége is komoly kockázattal kell, hogy szembenézzen. Ez az a három célkitűzés, amihez 1,3 millió állampolgár csatlakozott, és írta alá a kezdeményezést, és mindezt öt hó, kevesebb, mint öt hónap alatt sikerült elérnünk, ami példátlan, és ez komoly eredménynek számít. Ez többek között annak is köszönhető, hogy különböző több mint száz civil szervezet koordinálta ezt a fellépést, különböző nem kormányzati szervek és tudományos körök. A kezdeményezés mögött azonban alapvetően az állampolgárok állnak, és az ő részvételük nélkül nem tudtuk volna ezt az eredményt elérni iskolákon, iskolák előtt, üzletek előtt, a parkokban is több 500 ezer aláírás sikerült összegyűjtenünk Európa szerte. És néhány képet szeretnék most bemutatni arról, hogy hogyan gyűjtöttünk aláírásokat. So, as you can see, a lot... Mint láthatják, nagyon sok munka, munkát jelentett mindez. A glifozáttal és általában a peszticidekkel kapcsolatosan az európai állampolgárok az európai intézményekben hisznek, és a kezdeményezés kapcsán arra szólítjuk fel a bizottságot, hogy vegye ezt az ügyet komolyan, hiszen az állampolgárokat aggasztják ezek a kérdések, mégpedig legitim, indokolt módon. A parlament révén, a kezdeményezés révén és a közvéleménykutatások révén is kimutatható, hogy a többség ellenzi a glifozát alkalmazását. Az európai döntéshozóknak a demokratikus kormányzás élén kell állniuk, a glifozát engedélyezése sajnos nem felelt meg ennek a standardnak. A bizottság, amikor 2017-ben minősített többség nélkül elfogadta a az engedélyezés meghosszabbítását a glifozát kapcsán az állampolgárok erőteljesen elkezdik hallatni a hangjukat, és most a lehető legmagasabb szinten kívánunk síkra szállni emellett a kezdeményezés mellett. Az egyértelmű sikerünk ellenére a bizottság nem foglalkozott a kérdéssel, és nem terjesztett elő megfelelő megoldást. A bizottságnak most itt a lehetősége, hogy élére álljon a dolgoknak, és betiltsa a glifozátot, hiszen ezt kérik, ezt várják az európai állampolgárok. Itt megfelelő jövőképpen rendelkezők vezető szerepére van szükség, hiszen a pénz, a hatalom és a multinacionális vállalatokkal szemben kell képviselni ezt az ügyet. És arra kell törekednünk, hogy a jövőben peszticidmentes legyen a gazdálkodás. Természetesen nem lesz könnyű a helyzet. Itt komoly együttműködésre van szükség európai szinten a tagállamok részvételével, hogy a gazdálkodók is álljanak a betiltás mellé, és megfelelő alternatívákat kínáljunk nekik. Megfelelő megoldások már léteznek, hiszen vannak olyan termelők, akik peszticid nélkül, glifozát nélkül termelnek. És a valóságban nem állunk túl messze a glifozát vagy peszticidmentes jövőtől, hiszen, és, és nekünk arra kell törekednünk, hogy egy jobb jövőt biztosítsunk az európai állampolgárok számára. 2009-ben az Európai Unió elfogadta a világon a legnagyobb védelmet nyújtó peszticid felhasználásra irányuló irányelvet a Parlament, a Bizottság és a tagállamok jóváhagyásával. Hát az állampolgárok tehát joggal válhatják el, hogy ezt a modell jogszabályt megfelelő módon végrehajtsák és alkalmazzák, ami egyelőre nem történt meg. A glifozát esete is rámutat arra, hogy az EU peszticid vonatkozó jogszabályt a hatóságok nem veszik komolyan, nem valósítják meg. Független értékelésre van szükség, ami a szakirodalmat illeti. Ugyanis megvan a kockázata annak, hogy az EU elveszíti vezető szerepét ezen a területen, és a glifozát legyen az utolsó vészjelzés e tekintetben, hogy az állampolgárok érdekeit és nem a multinacionális vállalatok érdekeit vegyük, tartsuk szem előtt. Fenntartható mezőgazdaságra van szükség a jövőben mérgező peszticidek nélkül. És egy francia állampolgárt szeretnék röviden idézni, itt számos hozzászólást kaptunk. Nem szabad várni, mindenféle habozásnak környezetvédelmi és egészségi következményei lesznek. Bátor döntésekre van szükség. Ez lehetőség az európai intézményeknek arra, hogy ismét kiállnak a polgárok mellett, akik gyakran a gazdasági érdekek áldozatai. This is your opportunity. Tehát itt van most önök előtt a lehetőség, hogy hallassák a hangjukat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most pedig Andrew Kajtis biztos úrnak adnám meg a szót 5 percben. Tisztelt elnök asszony, az MV, illetve a Petíciós Bizottság alelnöke, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! A mai ülés a második alkalom, ezen polgári kezdeményezés formális megvitatása céljából, melynek címe Tiltsák be a glifozátot, és védjék meg az embereket és a környezetet a mérgező növényvédők szerektől. Tudják, hogy ezen polgári kezdeményezés és a bizottság közti egyeztetés első fordulójára október 23-án került sor. Ma pedig ez az alkalom egy sokkal szélesebb kontextusban zajlik. Három társult bizottság a mezőgazdasági és vidékfejlesztési, a kutatási, illetve petíciós bizottság részvételével, valamint az EGSB részvételével. Szeretném megköszönni az európai polgároknak, amiért aktívan élnek a Lisszaboni szerződésben foglalt jogukkal, és ezáltal határozottabb hangot biztosítanak az állampolgároknak, hogy felvessenek olyan kérdéseket, amelyek aggályosak az állampolgárok számára. Úgy gondolom, hogy ilyen aktív szerepvállalás valóban elősegítheti a különböző kényes kérdések jobb megértését, és hozzájárulhat ahhoz is, hogy jobban és határozottabban kialakítsuk a jövőbeli szakpolitikákat. Ezért az állampolgárok mozgósítását örömmel fogadjuk, ebben a témában. Szeretném hangsúlyozni, hogy ennek a kezdeményezésnek három célja van, tehát ez nem egy konkrét döntésre korlátozódik, hanem szélesebb körben vet fel számos kérdést, amelyek kapcsolódnak a peszticidek használatához az Európai Unióban. Természetesen a peszticidek sohasem lesznek nyertesei egy szépségversenynek, és természetesen sohasem lesznek különösebben népszerűek az állampolgárok körében. Ugyanakkor azt is el kell ismerjük, hogy fontos szerepet játszanak mert biztosítják a megfelelő élelmiszerellátást. A gazdáknak használniuk kell ezeket, hogy fellépjenek a különböző kártevőkkel szemben, amelyek tönkre tehetik, akár teljesen el is pusztíthatják a mezőgazdasági terményeket például a burgonyát védik, és a, a, akkor használhat, használhatták volna a történelem során, el lehetett volna különböző éhínségeket kerülni. Arra is emlékeznünk kell, hogy vannak még ma is betegségek, amelyekhez szemben szükség van ezekre. Ugyanakkor az élelmiszer termelésnek vannak különböző egészségei, egészségügyi vetületei, amelyek fokozottabb ellenőrzés alatt állnak, és a társadalom igénye, hogy egy fenntarthatóbb és zöldebb élelmiszertermelés felé mozduljunk el. Tudják, hogy számos intézkedés már a jelenlegi közös agrárpolitika keretében rendelkezésre áll. Ide tartozik például a biogazdálkodás ösztönzése, az agro élelmiszeripari intézkedések, a vidékfejlesztés, a zöldítés és egyéb kutatási projektek keretében. Ha el kell mozdulnunk, illetve ha el, el szeretnénk mozdulni egy ellenállóbb élelmiszertermelés felé, amely jobban választ ad a jövő kihívásaira, akkor a lehető legjobban fel kell használnunk a rendelkezésünkre álló eszközöket. Véleményem az, hogy az integrált az integrált kártevő gazdálkodás, a kártevők feletti kártevők irányítása sokkal fokozottabb megközelítést igényel. A bizottság nem az egyetlen aktív szereplője ennek a szabályozási struktúrának, amelybe tartozik a különböző peszticidek jóváhagyása. Önök is tudják, hogy a tagállamok kulcsfontosságú szerepet játszanak a jóváhagyás, a szabályozás, illetve az engedélyezés folyamatában. Éppen ezért egyenlő félként kell tekinteni őket az egész jóváhagyási eljárás során az aktív hatóanyagok jóváhagyása európai szinten az első szakasz, ezt követi a második szakaszban a különböző termékek engedélyezése a tagállamok szintjén, és itt a szubszidiaritás elve érvényesül. Ez tükrözi természetesen a az éghajlati, illetve gazdasági különbségeket is a tagállamok között. Ennek az polgári kezdeményezésnek a célja éppen ezért nem csak a bizottságra vonatkozik, hanem a tagállamokat is megszólítja, tekintettel arra, hogy a tagállamok hatásköre egyértelmű, és itt megosztott hatáskörről van szó. Elnök asszony, szeretném leszögezni, hogy végeredményben mindenki egy megfelelő megoldásra törekszik, ugyanazon eredményre. Biztonságos élelmiszereket szeretnénk egy fenntartható termelési keretben, egy környezetbarát előállítás során, hogy az a lehető legcsekélyebb hatást gyakorolja a környezetünkre, illetve az egészségünkre. Azt hiszem, hogy a józanész ezt követeli meg tőlünk az egészség, illetve a környezet védelme kulcsfontosságú, ez közös társadalmi felelősségünk, és ezzel tartozunk a jövő nemzedékei felé is. Közösen kell megküzdenünk tehát ezzel a kihívással. A célunk mindenek előtt az, hogy biztosítsuk a növényvédőszerekkel szembeni védelmet, minimálisra kell csökkentenünk a kockázatokat, és a kevésbé káros vagy agresszív alternatívákat kell népszerűsítenünk, ehhez minden alkalmat meg kell ragadnunk, és a bizottság e cél elérés érdekében dolgozik már évek óta. A bizottság az európai jogszabályoknak megfelelően dolgozott a növényvédő szerek kontextusában, és a jogszabályok lehetővé teszik a kockázatok csökkentését, és arra is kell törekednünk, hogy korlátozottan használjuk a növényvédőszereket. A fenntartható használatra kell törekednünk, és az erre vonatkozó irányelv is egyértelműen meghatározza, hogy mely területeken van szükség előrelépésre a tagállamok részéről. A tagállamok részéről eltérő volt eddig az irányelv átültetése, és többet is tehetnének a tagállamok, például fokozhatnák az ismeretek terjesztését eh, tekintetben az iskolák eh, környékén. És eh, ami szintén nagyon fontos, az az, hogy az integrált növényvédelmi technikákat kell előtérbe helyeznünk, és további erőfeszítésekre van szükség minden egyes tagállamban. Köszönöm szépen a figyelmüket, és remélem, hogy informatív és gyümölcsöző lesz ez a mai eszmecsere. Köszönöm szépen, eh, biztos úr, most pedig eh, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság részéről Brandon Burrs, a NAT eh, szekció elnöke következik. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság a római szerződéssel lett létrehozva, és szakszervezeteket és civil szervezeteket tömörít, illetve munkaadókat és munkavállalókat. A NAT szekció a mezőgazdasággal, vidékfejlesztéssel és környezetvédelemmel foglalkozik, és mind a három csoportból tartalmaz tagokat. Az európai polgári kezdeményezés még több elemet kellene, hogy tartalmazzon a civil társadalom részéről, és ezért mi üdvözöljük a bizottságnak az arra vonatkozó javaslatát, amelyet szeptemberben nyújtott be, hogy ilyen irányba módosuljon a polgári kezdeményezés lehetősége. Az uniós polgárok és az uniós intézmények közötti híd intézmény vagyunk, és ezért fórumot biztosítunk a sikeres európai polgári kezdeményezéseknek, ahol bemutatkozhatnak. A glifozátokkal kapcsolatban egy vitát szerveztünk a mezőgazdasági vidékfejlesztés és környezetvédelmi szekcióban az érdekelt felek számára. Olyan embereket vontunk be, akiknek jelentős érdekük fűződik a glifozát döntéshez. A polgári kezdeményezés benyújtói az EGSB több száz tagja előtt a plenáris ülésen mutathatták be az elképzelésüket, és a plenáris vitán a felmerülő kérdéseket megvitattuk. Először is a civil társadalom eh, nem értett egyet abban, hogy a glifozát eh, engedélyt meg kellett szüntetni, és be kellett tiltani ezt eh, a vegyszert. Mivel mi a társadalmat képezzük le, ezért bizonyára nem lepődnek meg azon, hogy a társadalommal sem uralkodik egyetértés ha össze akarnám foglalni a vitát, akkor azt mondanám, hogy természetesen senki nem akar egészségtelen vagy káros vegyszereket alkalmazni, de az is egyértelmű, hogy a politikusok és döntéshozók nehéz helyzetben vannak, hiszen különféle tanulmányok úgy tűnik, hogy ellentétes következtetéseket vonnak le. Végül pedig egyes multinacionális cégek és környezetvédelmi csoportok részéről nagyon helytelen dolgok történtek, ők a pozíciójukkal befolyásolni kívánták ennek a vitának a menetét. Ennek a vitának tényeken és nem érzelmeken kellene alapulnia. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptunk, hogy a bizonyítékainkat bemutassuk. Köszönjük szépen. Most a PETI szakbizottság elnöke Csáki Pál következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves hölgyeim és uraim! A petíciós szakbizottság képviseletében szeretném elmondani, hogy a szakbizottság üdvözli, hogy erről az európai polgári kezdeményezésről vitát folytatunk, hiszen ez egy nagyon fontos téma. A Peti alelnökeként különösen örülök annak, hogy egy újabb sikeres kezdeményezés elérte a nyilvános vita szakaszát. Ahogy az elmúlt években ezt láthattuk az Európai Polgári Kezdeményezésről szóló rendeletben szereplők alapján, nem könnyű eljutni erre a szintre és megszerezni a szükséges aláírásokat. Fontos megjegyezni, hogy a PETI jogi keretei, illetve a polgári kezdeményezés jogi keretei jelenleg is felülvizsgálat alatt állnak a bizottság részéről. A bizottság egy javaslatot készít annak érdekében, hogy polgárbarátabb és hozzáférhetőbb eszköze legyen a kezdeményezés a közvetlen demokráciának. És szeretném még kiemelni azt, hogy mostanáig a bizottságunk több petíciót is kapott ugyanebben a témában. a glifozát betiltása vagy korlátozása témájában. Ez pedig azt mutatja, hogy nagyon sok polgár számára Európa szerte igen fontos ez a téma. És ezért a szakbizottságunk örül ennek a mai meghallgatásnak, hiszen ez lehetőséget nyújt arra, hogy elmélyítsük a vitát, és egy polgár orientált megoldásra jussunk. Kedves barátaim, nagyon Örülök, hogy itt vagyunk, és sikeres párbeszédet kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen, Ának asszony! Köszönöm szépen, a bevezetők végére értünk, és mint ahogy említettem, az egyes célkitűzéseket fogjuk most megvitatni külön fordulók keretében. Először is az állampolgári kezdeményezés képviselője fog beszámolni az első célkitűzésről, majd a szakbizottság tagjai tehetnek fel kérdéseket, és ezekre kapunk majd válaszokat. Én kérem a kollégákat, hogy tartsák magukat az idő korláthoz két-két percben tehetnek fel kérdéseket. Tehát az első célkitűzés a glifozát betiltására vonatkozik. Franciska Achterberg a kezdeményezés képviselője 5 percben kap szót. Üdvözlök mindenkit, köszönöm a meghívást a parlamentben. Köszönöm a lehetőséget. Ja, hogy ez az én mikrofonom, akkor így könnyebb lesz talán. Remélem, hogy az ábrákat is meg tudjuk nézni. Szeretném bemutatni az első célkitűzést. Azt hiszem, hogy a technikusokra szükség lesz itt most egy kicsit. de addig is szeretnék köszönetet mondani még egyszer a parlamentnek, hogy nagyon időszerű időpontban szervezte meg ezt a nyilvános meghallgatást, eh, és hogy be tudjuk mutatni a glifozáttal kapcsolatos követelményeinket. Eh, ami az első célkitűzést illeti, a glifozát betiltását, eh, szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy az állampolgárok miért is kérik ezt. Először is a glifozátnak katasztrofális környezeti hatásai vannak, válogatás nélkül pusztít el növényeket, és ezen kívül mérgező hatású más nem növényi fajokra is. Így például az egyes pókfajok, kétéltűek, hüllőkre gyakorol ilyen hatásokat, és ennek aztán tovább gyűrűző hatása van a környezetre, tehát gyakorlatilag ez egyfajta gyilkológépként működik mindenféle termelés szempontjából. Másodszorban a glifozát komolyan fenyegeti, komolyan károsítja az emberi egészséget is, kimutatható módon a WHO rák kutatással foglalkozó ügynöksége kimutatta, hogy karcinogén hatása van, és egyéb hatásai is kimutathatók a reprodukciós képesség, idegrendszeri károsodás kapcsán. Az európai peszticid jogszabályok szerint az engedélyezett peszticidek nem gyakorolhatnak káros a környezetre, avagy az emberi egészségre, ideértve a leginkább veszélyeztetett lakossági csoportokat. És ez konkrétan azt jelenti, hogy olyan hatóanyagok nem alkalmazhatók, amelyek rákkeltő hatásúak olyan mértékben, mint amit a WHO kimutatott. Az EU kockázat értékelése kimutatta, hogy madarak és emlősök esetében kimutathatók ezek a hatások, tehát ezek nem zárhatók ki. Az EFSA szerint, és az ECA is csatlakozik ehhez, az Európai Vegyi Anyagokkal foglalkozó ügynökség, miszerint hosszú távú kockázat nem létezik, ugyanakkor ez a kockázatértékelés sok sebből vérzik. Azt láttuk, hogy az egészségügyi kockázat értékelés, amit a német megfelelő ügynökség készített, elsősorban az ágazat által, a gyártók által, a Monsanto, többek között a Monsanto által támogatott kutatásokra épült. Az IARC, a WHO megfelelő ügynöksége Eh, azonban ellenkező következtetésekre jutott, és eh, azt tapasztaltuk, hogy az EU-ban eh, az ágazati tanulmányok nem minden adatát értékelték, és az ágazat a vállalatok által készített értelmezéseket vették figyelembe. Ennek következtében nagyon fontos megállapításokat figyelmen kívül hagytak, amit az ECAS, illetve a WHO tett. Ami a nyilvánosságra került tanulmányokat illeti az Európai Uniós szakértők, úgy tűnik, hogy egyszerűen csak átmásolták az európai jelentésbe az ágazati tanulmányok megállapításait, és független értékelést nem végeztettek. Végezetül el kell mondani, hogy több mint egy millió európai állampolgár nevében mi azt kérjük, hogy a bizottság javasolja a glifozát betiltását. Tudjuk, hogy nem a bizottság dönt egyedül, minden esetre ez az állampolgársági kezdeményezés egy megfelelő eszköz a bizottság számára, hogy javaslatot tehessen a glifozát betiltására a megállapított következtetések alapján tudományos bizonytalanságra való tekintettel, ami az egészségügyi hatásokat illeti, különös tekintettel a rákkeltő hatásra. És e tekintetben az EU-nak elővigyázatossággal kellene élnie, az elővigyázatossági elvet kéne alkalmaznia, és független elemzéseket kellene végezni. Tudjuk, hogy ez nem része a kezdeményezésnek, ugyanis amikor ezt mi összeállítottuk, nem vártuk magunk sem, hogy a dolgok ennyire rosszra fordulnak. Minden esetre a döntéshozókat, a bizottságot és a parlamentet is arra kérjük, hogy vizsgálja felül, miért nem valósultak meg a megfelelő jogszabályok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most pedig a parlamenti képviselőknek adnám meg a szót. Először Ayuso képviselő kap szót, és mindenkit kérnék, hogy két percben szólaljon fel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm önöknek is, hogy megszervezték ezt az ülést. Ön említett említette, hogy a város központokban is sor került az aláírás gyűjtésére. Ha én bemegyek a belvárosba, és azt mondom, hogy az aspirin gyilkol, az emberek biztosan aláírják ezt, azért, hogy vonják ki az aspirint a piacról. Önök a vidéki térségekben, a gazdák körében is gyűjtöttek aláírásokat? Tudják, hogy a glifozátnak köszönhetően az erózió kisebb, és sokkal nagyobb az energiahatékonyság a vidéki termények esetében. Ennek köszönhető az, hogy nem kell olyan jelentős munkaerőt alkalmazni, energia ráfordítást a gyomírtásra. Önök említették az IARC vizsgálatát a rákutató ügynökség részéről, de egyéb kutatásokat is végeztek. Az EFSA például, illetve az Egyesült Államok beli rákutató szervezet, valamint egy német intézet, amely illetékes volt a kockázatok kezeléséért, illetve a kockázatok felméréséért. Az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériuma is, de senki sem állította közülük, hogy rákkeltő lenne ez az anyag. Az IRC, amikor itt volt, azt állította, hogy valószínűség létezhet, de nem az emberek, hanem az állatok esetében, és ezután felismerték, hogy a különböző jelentések, ezek teljesen átláthatóak voltak. Az egyetlen, amely nem volt ilyen, az az IARF által készített szakvélemény. közülük két kutató azt állította, hogy az első tervezetekben különböző kutatásokra hivatkoztak, amelyekből az derült ki, hogy amelyek arról tanúskodtak, hogy a glifozát nem volt rákeltő, ezt azonban kivették a végze, végleges változatból. Erre tudnak magyarázatot adni? Ugyanis nagyon sokan függnek a glifozától, és mondanék még valamit. Mi a bajuk önöknek a Monsantoval, hogyha glifozátot nem helyezték volna a piacra, akkor ma nem kérnénk azt, hogy vonják ki a piacról. És nekem egyébként semmi közöm nincs a Monsantohoz, nem is ismerek a Monsanto részéről senkit. Köszönöm. Köszönöm szépen. Darli képviselő következik két percben. Köszönöm szépen. Köszönöm az Európai Parlamentnek, hogy megkaptuk most ezt a lehetőséget, és ugyanígy köszönöm az állampolgári kezdeményezés, a polgári kezdeményezés képviselőinek, hogy eljöttek. Ez érdekes, ugyanis itt láthatják, hogy a parlamentben eltérőek az álláspontok. Én a szocialisták és demokraták frakcióját képviselem illetve az MV bizottságban szocialista képviselő vagyok. Önök is említették, a közelmúltbeli állásfoglalásunkat, amelyet eh, múlt hónapban fogadtunk el. Nem értettünk egyet az Európai Bizottság javaslatával, ami az elkövetkezendő tíz évre megújítja a glifozát használatát. Mi azt kértük, hogy 2022-ig eh, fokozatosan vonják ki a piacról a terméket addig eh, pedig a nem szakmai eh, felhasználásra, illetve a nyilvános felhasználásra azonnali betiltást kértünk, de a mezőgazdasági felhasználás céljából 5 éves fokozatos kivonást kérünk, ugyanis eh, tisztában vagyunk azzal, hogy az ágazat és a gazdák számára időt kell biztosítanunk az átállásra. Ugyanakkor osztjuk az aggájaikat, mint például az átláthatóság hiányát, valamint azt, hogy a tudományos megbízhatóság megkérdőjelezhető, és a tudományos kutatások függetlensége is. Önök a prezentációjukban hangsúlyozták, hogy milyen hibás ez az értékelés, a kockázatértékelés, ugyanis az ágazat által szponzorált kutatásokról és értékelésekről van szó, valamint gyakorlatilag átmásolták a már kiadott tanulmányokat egyik helyről a másikra. A tényekre kell szorítkoznunk, a tények pedig arról tanúskodnak, hogy ez egy komoly aggályt jelent nem csak az állampolgárok számára, hanem egyes parlamenti képviselők számára is. Én azonban arra szeretnék összpontosítani, amit önök kérnek, ugyanis önök a glifozát betiltását kérik. Egyidejűleg ugyanakkor elismerik, hogy az ágazat nagyon gyorsan helyettesíteni tudja ezt az anyagot más mérgező hatóanyagokkal. Az én kérdésem most az lenne, hogy mit szeretnének végeredményben elérni. Ugyanis ha a glifozátot betiltjuk, és hangsúlyozom, ha nincsenek megfelelő tudományos értékelések, és ez nyilván hat a másik részre is, önök elismerik, hogy más mérgező anyagok is megjelenhetnek a piacon. Melyek az önök hosszú távú tervei az ilyen hatóanyagokkal kapcsolatban? És gyorsan feltennék egy másik kérdést is, hogyan szeretnék szabályozni az unión kívüli felhasználást tekintettel arra, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek importálhatják harmadik országból is ezt. Görling képviselő következik két percben. Köszönöm szépen, és köszöntöm a szakbizottság képviselőit. Szeretnék feltenni néhány kérdést. Először is tisztában vannak-e azzal, hogy az IARC kutatása, mert olyan gyakran hivatkoznak, a tudományos bizonyítékok ellen szól. Az EFSA, illetve az, e, illetve az ECA, európai szervek, de vannak más szervek is, mint maga a WHO, azok közé tartoznak, amelyek nem értenek egyet azzal a megállapítással, hogy karcinogén hatású a glifozát. Nem értenek egyet ezzel az állítással, akkor azt szeretném tudni, hogy miért állítják önök továbbra is ezt. Másodszorban elhangzott, hogy az állampolgárok aggódnak, ugyanis a vizeletvizsgálatból például kimutatható a glifozát, Ugyanakkor ez egy aránytalan kijelentés, hiszen nem említik azt, hogy a mai mérések annyira pontosak, hogy gyakorlatilag bármit megtalálhatnak és kimutathatnak egy vizeletvizsgálatban. Tehát nem megfelelő számok felmutatása nélkül ilyen kijelentést megfogalmazni, sőt, ez akár felelőtlen is lehet. Tekintettel arra, hogy milyen komoly erőfeszítés húzódik meg a kezdeményezés mögött, a move.org honlapon is láthattuk, hogy több mint egy millió taggal bír ez a szervezet, amely a fő mozgatórugó kezdeményezés mögött. Tehát 1,3 millió személy írta alá ezt a kezdeményezést, akik közül sokan biztosan rendkívül aggódnak, és miért ne aggódnának, hogyha ilyen téves információkat kapnak. Önök azt állítják, hogy be kellene tiltanunk a glifozátot. 1,3 millió, ez kevesebb, mint a 0,3% a lakosságnak. Ki tudnák-e fejteni, hogy önök szerint ez miért lenne egy felelős fellépés? Köszönöm szépen. Hújtama képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék gratulálni a polgári kezdeményezéshez. Szerintem nagyon jó tapasztalni, hogy a szavazó polgárok ilyen kezdeményezéseket tesznek, és a mezőgazdaságban arra törekszünk, hogy csökkentsük a peszticidek hatását. Fenntartható módon kellene használnunk ezeket, és mindent meg kellene tennünk annak érdekében, hogy csökkentsük a használatukat, és utolsó lehetőségként éljünk ezekkel. A kérdésem is kapcsolódik eh, ehhez. Azt hiszem, hogy a lényegi kérdés itt az, hogy eh, ha betiltjuk ezen vegyszereket, ez egy eh, valódi válasz en, és ezáltal elődészhetjük -e a mezőgazdasági rendszerek átalakulását úgy, hogy csökkentsük a vegyszerek használatát. Úgy gondolom, hogy ez egy könnyű megoldás lenne, ha azt állítanánk, hogy ezáltal a problémát megoldjuk. Szerintem egy megfelelő vitára van szükségünk arról, hogy hogyan tudjuk jobbá alakítani a mezőgazdasági rendszereinket úgy, hogy jobb alternatívákkal rendelkezzünk. Ezért úgy gondolom, hogy itt ebben az eszmecserében gyakorlatilag két vitát keverünk össze. Az egyik az, hogy ez a hatóanyag karcinogén-e. Úgy gondolom, hogy mi politikusok nem vagyunk abban a helyzetben, hogy vélekedjünk ebben a kérdésben, hiszen nem vagyunk szakértők, megfelelően kellene értékelni ezeknek a vegyszereknek a hatását. A szabályozás egyértelműen rendelkezik arról, hogy amennyiben karcinogénbe kell tiltanunk, amennyiben nem. Azt hiszem, hogy nincsenek érvek, amelyek az európai engedélyezés ellen szólhatnának. A második kérdésem pedig a fenntartható használatra vonatkozik. Úgy vélem, hogy erről is beszélnünk kellene, sokkal inkább, mint arról, hogy pusztán betiltsuk ezt a vegyszert, ahogyan az EFSA is állította, hogy nem rákeltő. Azt szeretném tehát kérdezni önöktől, hogy a megfelelő témát vitatjuk-e meg, a megfelelő vitát folytatjuk -e egyáltalán ebben a kérdésben. Köszönöm szépen, Dorfman úr, a következő hozzászóló. Köszönöm. Először is a kezdeményezőknek szeretnék gratulálni amiért képesek voltak elindítani egy ilyen polgári kezdeményezést. Én is foglalkozom jelenleg aláírású gyűjtésével más polgári kezdeményezéseknél, és nagyon jól tudom, hogy milyen nehéz összegyűjteni az aláírás. Nem arról kellene vitáznunk, hogy egy millió aláírás megfelelő vagy sem. 2009-ben úgy döntöttünk, hogy ez a küszöb, éppen ezért ki kellene használnunk és méltatnunk kellene ezt a kezdeményezést. Ami azonban a dolog lényegét illeti. Én úgy gondolom, hogy a növényvédőszerek engedélyezését tudományos alapokra kell helyezni, és nem nyilvános kampányok alapján kellene ezt megvalósítanunk. Az előttem elszólók azt említették, hogy a mi mechanizmusainkon keresztül túl felületes a növényvédőszerek értékelés. Ha megnézzük, hogy milyen úton engedélyeztek az elmúlt években növényvédőszereket, és azt, hogy a nagy vállalatok egyre inkább kiszorulnak a piacról azért, mert az engedélyezés ennyire bonyolult, és az orvosi használat sokkal egyszerűbb, és ott jobb üzletet folytathatnak. Látjuk, hogy nehezebb a helyzetük. Az IAEC-ről nem szeretnék szólni. Azt hiszem egyértelmű, hogy ezek a tanulmányok nem csak objektívek, és éppen ezért vannak problémák is, de szeretnék egy példát említeni azzal kapcsolatban, hogy milyen felszínes volt ez a kampány. Néhány éve volt a német televízióban egy, egy riport a abortusz következtében elhat magzatokról, és a glifozátot hibáztatták, ugyanakkor és a, a cika vírussal, cika vírust okolták. Voltak kampányok, de azt hiszem, hogy ezek nem állják meg a helyüket. A glifozát egy növényvédőszer. A növényvédőszer nem szabad, hogy a növénybe kerüljön. Hogyha például egy almafa, vagy bármilyen egyéb haszon növénybe kerül, akkor ez a növény elhal. Éppen ezért egy ilyen gyomírtószer nem kerülhet az élelmiszer láncba ugyanakkor látjuk, hogy ennek fennáll a veszélye. Ehhez kötődik most a kérdésem. Nem gondolja, hogy a parlament gyakorlatilag egy nagy felelősséggel bír, amikor is azt kérjük, hogy a glifozát felhasználását a következő évtizedben fejezzük be. Köszönöm szépen, Andrew úr. Oui, merci, madame la présidente. Igen, köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék gratulálni a polgári kezdeményezéshez, ami bizonyítja, hogy az európai demokrácia továbbra is él és virul. Ellentmondás feszül a glifozát témakörében, és kezdeményezés kapcsán ezt meg lehet említeni. 1,3 millió európai polgár, ők nagyon sokan vannak közösségi szinten, és azt hiszem, hogy valamennyiünknek tiszteletben kell tartanunk valamennyi európai polgár véleménynyilvánítását. Az Egyesült Államokban még zajlik a per, ezért itt nem lehet vizsgálódni, és nem lehet vizsgálódni annak ellenére, hogy Kaliforniában már felvették a rákeltő anyagok listájára a glifozátot. Azt hiszem, hogy felelős módon kellene vizsgálatokat végezni. Franciaországban a média megszellőztette, hogy valóban nagyon sokféle betegséget okoz a glifozát, és ezt be is bizonyították, számos gazda is tanúskodott emellett. Tehát ébernek kell lennünk, oda kell figyelnünk. Európa szerepe az, hogy példát mutasson. Rövid távon elővigyázatossági intézkedéseket kell bevezetni, ahogy ezt az Európai Parlamenten belül szoktuk, és meg kell védenünk európaiak millióit. Polgártársaink számára egy lehetőségként kell tekinteni ezt a glifozát ügyet meg kell mutatni, hogy nem engedjük a szabad globalizációt. A mezőgazdaság világa megváltozott, és meg kell néznünk, hogy ma hol is tart ez a világ, valódi megoldásokra van szükség. Arra kérem a bizottságot, hogy kísérjen el bennünket ezen az úton, és jövő héten szavazzák meg ők is a glifozát betiltását, és azt gondolom, hogy az erre a célra felálló külön bizottságnak emellett vizsgálatokat is kell majd végeznie. Köszönöm. Köszönjük szépen, Konecsna asszony következik. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos, hadd köszönjem meg önnek ezt a kezdeményezést, mert ez csak egy része volt a kirakósnak. Mi az Európai Parlamentben nagyon sok problémát és ellenvetést mondtunk már el, de az a helyzet, hogy nem hallottuk egyetlen tagállam részéről sem azt, hogy be akarná szüntetni a glifozát használatát. A bizottság nem hallgatta meg a tagállamokat sem, tehát nem csak polgárok, hanem tagállamok is szeretnének ezzel leszámolni. Meg kell hallgatnunk a polgárainkat, mert őket kell megvédenünk. A mi felelősségünk, a mi feladatunk ez. Nem értek önnel egyet abban, hogy a glifozát nem vált részévé az élelmiszereinknek. Ön német képviselő, még a német sörben is vannak glifozát maradványok. Ezek az anyagok bizonyítottan ártalmasak, tehát cselekednünk kell. De mit teszünk? Figyelmen kívül hagyjuk a tényeket, és próbálunk magyarázatokat keresni arra, hogy miért nem teszünk semmit? Szeretném hallani, hogy miért kell cselekednünk, és mit tudunk megváltoztatni. Elég jók a gazdasági módszereink ahhoz, hogy más, hogy cselekedjünk? És hogy megelőzzük azt, hogy a multinacionális vállalatok még rosszabb vegyszereket vezessenek be? Vannak új módszerek, amelyeket több tagállamban használnak már, és ezt megtehetjük a gyomírtók használata nélkül is. Motiválnunk kell a gazdákat, a polgárokat és a tagállamokat arra, hogy ezt megtegyék. Tehát köszönöm ezt a kezdeményezést, ez kinyitja majd a látószögünket. Fronte úr következik. Köszönöm, elnök asszony. 1,3 millió aláírás gyűlt össze, és a közélménykutatás szerint pedig mintegy 80% ellenzi a glifozátot. Realisztikusnak kell lennünk. 25 év múlva az engedélyezés úgy is lejár. A parlament egy 5 éves kivezetési ciklust szeretné elérni, de a tagállamok még nem foglaltak állást. A kezdeményezés szerzője nagyon fontos dolgot említ meg. Le akarják zárni a glifozát korszakát. Én azt mondanám, hogy legyünk óvatosak, vigyázzunk, hogy mit kérünk, mert lehet, hogy az több lesz, mint amire készen állunk lesz majd egy olyan időpont, amikor erre már nem lesz lehetőség. Az elmúlt héten egyesek összezavarták a képet, de a kivezetés az azt jelenti, hogy bármiféle meghosszabbítás nélkül lesz egy végső határidő. és van egy olyan forgatókönyv is, hogy azt újra és újra meghosszabbítanák. Ha az éves megújítás mellett döntünk, akkor mikor lesz ennek vége? A határidő bevezetése egy diadal lenne. A multinacionális cégek próbálják szépre festeni magukat. Az Európai Parlament a legutóbbi plenárison megkapta az üzenetet, A bizottság megpróbált, megpróbált ezt figyelmen kívül hagyni, de 1,3 millió aláírást nem lehet már figyelmen kívül hagyni. Ma, thank you, Chair. Um, Commissioner, uh, Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm az előadóknak, hogy eljöttek. És nagyon fontos, hogy ne tévesszük szem elől ezt a kezdeményezést. Van néhány kérdésem. Először is elhangzott, hogy az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalást ezzel kapcsolatban. Tisztelt kollégám Marian Dali ezt elismételte, ebben szerepelt az, hogy mit szeretnénk. Az én kérdésem nagyon egyszerű, a kezdeményezés benyújtója számára elfogadható lenne-e, hogy támogassa az Európai Parlament állásfoglalását, mivel ez egy elfogadható kompromisszum az összes politikai erő számára. Másodszor a rákeltő hatásról beszélt. Időnként felmerül a gyanú, hogy ez nem feltétlenül van így, de figyelembe vette ön a glifozát egyéb hatásait? A glifozátot antibiotikumként szabadalmaztatták, és erről egyáltalán nem volt szó az engedélyezési eljárás alatt. És komplex fehérjéket is tartalmaz, amelyek megtalálhatók az emberi szervezetben is. Tehát figyelembe vette-e az egyéb káros hatásokat a rákkeltő hatáson kívül? Thank you. Köszönöm. Belicsini úr. Köszönöm. Ma egy nagyon fontos napról van szó, ugyanis az állampolgárok képviselői itt vannak a parlamentben, akik ezt a nagyon fontos kezdeményezést megszervezték, és ezért gratulálunk nekik. A kiinduló pont az, hogy két vélemény áll szemben egymással az IARC véleménye, amely szerint karcinogén a glifozát, az EFSA és az ECA viszont azt állítja, hogy nem feltétlenül karcinogén hatású. Ezt erről soha nem folytak komoly viták. Itt a bizottság a tíz éves meghosszabbítást javasolja. A parlament ezt viszont ellenzi. De ez azt hiszem, hogy jelképes. Nem szabad, hogy elzárkozunk a vita elől. Le kell ülnünk, és a lehető legjobb kompromisszumot kialakítani, figyelembe véve, hogy lehetőség, illetve elképzelhető, hogy karcinogén. Az állampolgárok úgy vélik, hogy az Európai Unió az a hely, ahol betiltásra kerül ez az anyag, miközben lehet, hogy kiderül, hogy nem karcinogén. Éppen ezért mi egy módosítót nyújtottunk be a glifozát teljes mértékű, teljes körű betiltására vonatkozóan. Ezt eh, a megválasztott európai parlamenti képviselők többsége leszavazta, és ennek eredményeként a bizottság harmadik javaslata, ami nem említi a glifozát betiltását öt éven belül, inkább az engedélyezés meghosszabbításáról szól. Számos más képviselő, akik ma is jelen vannak, erre rábólintanak. A burgerinitiatief ban glyphosate. Köszönöm én is eh, a kezdeményezést, és eh, tekintettel arra, hogy 1,3 millióan támogatták ezt a kezdeményezést a legkülönbözőbb tagállamokból, szerintem ez eh, jól jelzi, hogy komoly támogatást élvez ez a javaslat, nem csak az EU-n belül, hanem azon kívül is. Úgyhogy a bizottságtól mi is azt kérjük, hogy a glifozát engedélyezését ne hosszabbítsák meg, mindaddig, amíg megfelelően megvizsgáljuk az állampolgári kezdeményezést, és erről döntés nem születik. Itt egy két hónapos időről beszélünk. Nem utasíthatjuk el addig az állampolgárok követelését, és nagyon fontos meghallgatnunk a kezdeményezés szervezőinek a véleményét is. Ez botrányos, hogy a bizottság eh, át akarja nyomni eh, további öt évre az engedélyezés meghosszabbítását, miközben eh, a humán, az állategészségügy és a növényegészségügy vonatkozásában komoly kérdőjelek merülnek fel. nem tudom, hogy a bizottság mennyire veszi fonolyan a bio, fontosan, vagy komolyan a biodiverzitást, és inkább az iparágat kívánja védeni. Egyre több állampolgár szeretné a teljes betiltást, vagy a fokozatos kivezetést, és ez a szám tovább fog növekedni, hiszen ez a szer mérgező a környezetünkre, az egészségünkre és számos más élőszervezetre. A közelmúltbeli kutatások is rámutattak, hogy nem feltétlenül karcinogén hatású a glifozát, ugyanakkor a mikrobiológiai ellenálló képességet csökkentheti. Nem lehetne -e fontolóra venni a teljes betiltást? Agnew kolléga. Remélem, hogy amikor az állampolgárok ezt a kértől megkérdezték ezt, azt elmondták-e, hogy a WHO szerint esetleg karcinogén hatású a szer. A WHO szerintem azt is épp úgy állíthatja, hogy a hajvágás, vagy a favágás, vagy az éjszakai műszakban való dolgozás legalább annyi, annyira karcinogén. Sőt, szerintem a kávé sokkal inkább rákeltő hatású, a kávét ugyanakkor iszunk, glifozátot pedig nem valószínű. Ha azt mondták volna a villamos áram feltalálás akkor, hogy ez rákkeltő hatású, akkor ma sem tudnánk világítani. Ez az anyag már 40 éve a köztudatban van, és az alatt az állampolgárok nem ébredtek rá, hogy probléma van. Az állampolgárok van egy másik csoportja, akik a koncentrált termékeket felhasználják, a farmerek, a gazdálkodók, mint magam is, és tudják, hogy ezt használják, ugyanakkor nem árasztják el az orvosi rendelőket a panaszaikkal. Ha betiltjuk ezt a szert, akkor mit kezdjenek a gazdálkodók? fizikai módon fogják művelni a talajt, és évente négyszer kell valahogy megoldaniuk a gyomírtást és eh, ha eh, ehhez traktorokat alkalmaznak, akkor viszont CO2 kibocsátás fog megemelkedni, miközben azt csökkenteni kívánjuk. Eh, ezen kívül a talajgazdálkodás, a talajszerkezet is átalakulhat, erózió veszélyével kell majd számolnunk, és azt láthatjuk majd, hogy sirályok ezrei árasztják el a földeket és itt sokan arról beszélnek, hogy be kéne tiltani ezt a szert, miközben élelmiszert importálunk olyan helyekről a világ különböző részeiből, ahol alkalmaznak glifozátot. Úgyhogy szerintem ez az egész gyakorlat a Monsanto elleni gyűlölet egyik megnyilvánulása, és ezt is figyelme kell venni. Köszönöm. Végezetül pedig az utolsó képviselő, Pok asszony, Köszönöm. Én a petíciós szakbizottságot képviselem most, és köszönet a kezdeményezésért. És a petíciós bizottság a glifozáttal kapcsolatosan is már legalább kilenc petíciót kapott. Azt hiszem, hogy itt az átláthatóság hiányzik, és összeférhetetlenségről is beszélnünk kell. Pönc úr, amikor itt a nagyvállalatok és a civil szervezetek közötti nézeteltérésről van szó, vagy a Monsanto anyagról, ami a bíróságokat is megjárta az Egyesült Államokban, azt is figyelembe kell venni, hogy itt mekkora összegekről van szó. Én nem kívánom a megvesztegedés szót használni, de vegyük figyelembe, hogy a WHO mint mond. Először is, amikor kételyek merülnek fel, az átláthatóságot kell biztosítanunk teljes mértékben. Itt nem arról van szó, hogy bezárunk egy sötét szobába állampolgárokat, hogy olvassanak el 6000 oldalas anyagot, ez nem átláthatóság. Azt hiszem, hogy az EU esetében és az EFSA e esetében ez egy nagyon komoly probléma. Sőt, óriási pénzekről van szó, és sokkal nagyobb összegekről, mint amit a gazdálkodók elszenvednének, hogyha a glifozátot betiltanák. Úgyhogy itt az elővigyázatossági elvet mindenféleképpen alkalmazni kell, amit a szerződés is tartalmaz, de ezen kívül még fontosabb, hogy az állampolgároknak és a parlamentnek is joga van a teljes körű átláthatóságra és tisztességes eljárásra, mégpedig egy olyan tudományos elemzés kapcsán, ami pénzügyi értelemben teljesen független. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen. Megadom a szót most megint Achterberg asszonynak, hogy válaszolja meg a képviselők által feltett kérdéseket. Köszönöm szépen a biztató hozzászólásokat, amelyeket egyes képviselők részéről hallhattunk, de a bírálatokat is. Ha jól értettem, akkor 15 percben, ne, 15 percben kell megválaszolnom a kérdéseket. Először is az utolsó hozzászólóval, Egnyú úrral szeretném kezdeni, aki felhívta a figyelmünket más anyagokra, más tényezőkre, mint a kávé vagy az éjszakai, éjszakai műszak. Azt hiszem, hogy azért mindenképpen különbséget kell tennünk. Más képviselők emlékeztettek arra, hogy milyen eltérő mértékben vagyunk kitéve a glifozátnak az élelmiszereken keresztül a vízen keresztül. Az európai talaj 45%-ában benne van a glifozát egy közelmúltbeli tanulmány szerint, tehát nagyon sok helyen megtalálható, és még ha nem is isszuk meg, akkor is létezhet kitettség. Említették, hogy nincs a gazdák esetében bizonyíték a rákos megbetegedésekre. Elnézést kérjek, de ezt ki kell javítsam, ugyanis az Nemzetközi Rákkutató Ügynökség említette a rákos megbetegedéseket különböző esettanulmányok alapján ahol sok esetben a felmérés alanyai gazdák voltak. Én úgy gondolom, hogy a Monsanto ezeket a kontrollált felméréseket megbízhatatlanak minősítette. Mi úgy gondoljuk, hogy korlátozott bizonyíték az emberekre való hatás tekintetében létezik a Nemzetközi Rákutató Ügynökség felmérései alapján. más hozzászólások. Azt hiszem, hogy inkább az első hozzászólóval kezdem, mert így egyszerűbb. A Júszó asszony megkérdőjelezte, hogy a gazdák támogatnák a glifozát betiltását, hiszen a gazdák számára számos előnyel bír. Emlékeztetném arra, hogy vannak különböző termelői szervezetek Európa szerte, amelyek közül néhány szeretne szeretné továbbra is használni a glifozátot, mások azonban nem. És van, aki arra hivatkozik, hogy korlátozott bizonyíték mutat arra, hogy a megbetegedések a esetében a glifozát kimutatható. Ugyanakkor vannak olyanok is, akik megértik, akik úgy értik, úgy értelmezik, hogy a mozgalom élére állnak, és nem csak azt állítják, hogy indokolt a glifozát betiltása, hanem azzal is foglalkoznak, hogy mire van szükség, hogyan tudnak a gazdák megszabadulni a glifozáttól. Tehát ez a vita már elkezdődött, és örömmel tapasztaljuk, hogy a gazdák körében is sor került erre, és egy francia, valamint egy német termelői szervezet részt vesz ebben, spanyol szervezetről nincs tudomásom. A képviselők felhívták a figyelmüket egyéb értékelésekre is, amelyek világszerte készültek, nem csak az EFSA vagy az ECA megbízásából, többen azt említik, hogy a karcinogenitás, a rákkeltő hatás esetében korlátozottak a bizonyítékok. Éppen ezért szeretném megemlíteni, hogy miért bízunk az IARC megítélésében. Ez ugyanis egy megbecsült tudományos szervezet, amely a legmagasabb szintű tudományos szabványok alapján működik. A szakértők neve ismert, és érdekkonfliktus nem áll fenn az esetükben. Az IAEC csak közzétett adatokkal dolgozik egyébként. Ez egy olyan szervezet, amelyet a tudományos körökben nagy elismerés övez. 2016 márciusában több mint 100 kutató is védelmébe vette a glifozát osztályozását az IRC részéről, és arról nyilatkoztak, hogy az EFSA kutatása, illetve publikációja komoly hibákat tartalmaz. Mások is az IRC monográf programját védik, amelyet szintén bírálatok értek. Emlékeztetném önöket arra, hogy az ágazat részéről nem első alkalommal támadják a rákutató ügynökséget. Volt egy másik kampány, amelyet a dohányipar kezdeményezett, miután a 2004-es rákeltő hatásra vonatkozó tanulmányát az ügynökség közzétette. Úgy gondolom, hogy itt mindenképpen le kell vonnunk a tanulságokat az európai ügynökségekre nézve. Ilyen magas szintű standardokat mindenképpen el kellene fogadniuk, független szakértőkkel kellene dolgozniuk, és csak közzétett adatokkal. Ez egyébként az, amit az Európai Tudományos Tanácsadó Mechanizmus is már tesz, megállapodtak abban, hogy csak nyilvánosan közzétett adatokat használnak fel. Természetesen ezt nem mindenki fogadja el, de ez szükséges a bizalom építéshez, illetve ahhoz, hogy a hírnév jó legyen a tudományos körökben, illetve az állampolgárok előtt is. Ugyanígy azt hiszem két képviselő azzal vádolt bennünket, hogy mindez csak a Monsantorról szól, igazából semmi köze a, a glifozáthoz, hanem sokkal inkább arról szól, hogy ez a multinacionális vállalat volt az, amely első alkalommal szabadalmaztatta a glifozátot. Megemlíteném, hogy a glifozátot több mint 20 vállalat állítja elő, tehát nem csak a Monsanto amely küzd az engedélyért, de azt is tudjuk, hogy a Monsanto vezető szerepet tölt be a glifozát Task Force-ban, és éppen ezért éllovasa a, ennek a nyilvános vitának. A Monsanto dokumentumok során láthattuk, hogy ez hogyan történik, tehát a Monsantot nem lehet nem megemlíteni a glifozát kapcsán. mit szeretnénk elérni, Dalli képviselő tette fel ezt a kérdést. Betiltani a glifozátot, lehetővé tenni azt, hogy más mérgező anyagok helyettesítsék ezt a hatóanyagot, illetve mit érünk el akkor, hogyha más forrásokból importáljuk a glifozátot, lehet, hogy nem termékként, de maradvány formájában jelen lenne például takarmányokban. Úgy gondolom, hogy természetesen nem az a célunk, hogy helyettesítsük a glifozátot bármilyen fajta más gyomírtóval. Ugyanígy nem gondoljuk, hogy ez így minden további nélkül megtérténne. Miért vagyunk bizakodóak? Ennek két oka van. A glifozát által előidézett károk nem folytatódnak, a glifozát egy totális gyomírtószer, Európában nincs egy hasonló vegyszer, amely elfoglalhatná a glifozát ma betöltött helyét a gazdálkodásban. Mindannyian tudjuk, hogy a glifozátot egyébként a hatóságok is, illetve a vasúti társaságok, illetve magánszemélyek is használják. A lufozenát amelyet az európai versenybiztos is említett, ez már nem használható szabadon az Európai Unióban, az egészségügyi hatásai miatt ugyanis használatát korlátozták. Amit említettem, tehát, hogy nincs egy olyan anyag, amely minden további nélkül elfoglalhatná a glifozát helyét, ezt megerősítették, aminek következtében a gyomírtószereket kevésbé használnák fel a gazdák, ami lehet, hogy agasztó az ágazat számára, és talán ez a fő oka annak, hogy miért ragaszkodnak ennyire ehhez a vegyszerhez. Az alternatíva, és ezt is láthattuk már, változást idézne elő a mezőgazdasági rendszerekben, viszont a, vegy, a vegyipari vállalatok nem keresnének olyan nagy összegeket így. A glifozát nélkül nem lennének olyan jelentősek az egészségügyi károk, mint vele. Ezeket az érveket már hallottuk. Amikor az Európai Unió három neonikotinoidot betiltott, azt említette, hogy más vegyszerek töltenék be a helyüket, és a károk ugyanígy jelentkeznének, és a méhekre nézve ezek ugyanolyan károsak lennének. 2016-os adatok azonban az Egyesült Királyságból adott tanúskodnak, hogy a az olajrepce termőföldeken nem növekedett meg a károk mértéke a részleges betiltást követően. A neonikotinoidok éppen ezért nem helyettesítenek más rovarölőszereket, és ezek a szerek nem mutatnak jelentősen nagy növekedést. A gazdák tudjuk, hogy felhasználhatnának egyéb gyomírtókat, tudjuk, hogy vannak más káros gyomírtószerek is. Éppen ezért három követelést, kérést fogalmazunk meg ebben a kezdeményezésben, és kollégám majd áttér erre általánosan szeretnénk kérni a gyomírtószerek, illetve a peszticidek használatának csökkentését Európában. Térnék Julie Görling felvetéseire. Az a tény, hogy a glifozát kimutatható a vizeletben, ez problematikus, hogy miért. Természetesen a mennyiség csekély, de látható, hogy ez az anyag jelen van a szervezetükben, és hogyha a rákeltő a rákutató ügynökségnek igaza van abban a tekintetben, hogy mérgező ez az anyag, akkor azt hiszem, hogy nincs egy biztonságos szint, egy küszöb, amely alatt azt állíthatnánk, hogy a glifozát használata biztonságos. Tehát itt nem mindig arról van szó, és nem mindig az a döntő, hogy mekkora mennyiség van jelen a szervezetükben. Az a tény, hogy a lakosságnak csak a 0,3%-a támogatja a kezdeményezést, elnézést, de azt hiszem, hogy Mika említette a felszólalás kezdetén, hogy a öt EU tagállamban a megkérdezettek 70-80%-a támogatja ezt a kezdeményezést, ezért ez azt hiszem, hogy messze túlmutat a mi jelenlegi kezdeményezésünkön. Noha természetesen egy millió aláírás a küszöb. Tehát semmi sem indokolja, hogy túl kellene lépni jelentősen ezen a küszöbön. Átérnék még Hújtema úr felvetésére. A megoldás az lenne-e, hogy betiltsuk a vegyszereket. Természetesen nem ez a megoldás, ez az első lépés. Úgy gondolom, hogy az első lépés az, hogy egy szabályozó választ adjunk azon veszélyekre, amelyeket tapasztalunk. Határozottan hiszünk abban, hogy a glifozát betiltása és egyéb vegyszerek betiltása egy változással kell, hogy összekapcsolódjon a mezőgazdasági termelésben. Ez már folyamatban van, Mika azt említette. Több ezer ökogazda a glifozát mentesen termel, és ilyen változásra, ilyen javulásra a mezőgazdasági gyakorlatokban szükségünk van ahhoz, hogy az összes termelő támogassa ezt. Természetesen ez több munkát jelent, és több ismeretet és szakértelmet tesz szükségessé a gazdák részéről is. Egyes szakértők azzal érveltek, hogy ezen olcsó vegyszer elérhetősége korlátozza a fejlődést. Én azt szeretném elmondani, hogy az innováció a szükségből adódik. Tehát amennyiben és amíg rendelkezésre áll ez az olcsó vegyszer, az innováció sem fog bekövetkezni, hiszen a gazdák felhasználják ezt. Tehát, amikor sor kerül a glifozát betiltására, számíthatunk arra, hogy több munkahely lesz a mezőgazdaságban, több lesz az innováció is, ami szintén fontos a képviselők és a biztos számára is. Segítenünk kell a gazdákat, hogy megbírkozzanak ezzel a jelenséggel. I would like to Szeretném visszautasítani azt a vádat, hogy felszínes lett volna a kampány, és hogy olyan adatokat használnánk, amelyek nem nyertek meg erősítést. Dorfman úr említette ezt. Azt gondolom, nagyon óvatosak voltunk, és csak olyan tudományos eredményekre vonatkoztunk. E, például a Nemzetközi Rákutató Szövetségre azért, mert úgy gondoljuk, hogy ez egy megfelelő e, forrás, és ezért bízunk meg bennük. És nem hiszem, hogy az egész kampány alatt tettünk volna bármilyen megalapozatlan állítást is a glifozáttal kapcsolatban, ami aláásta volna az erőfeszítéseinket. És igen, Dorfman úr, úgy gondoljuk, hogy felelős és megfelelő első lépés lenne, hogyha a, az aratás előtt a glifozát használatát megtiltanánk mert igenis benne marad ez az anyag az élelmiszerekben is. Hazenkam asszony említett néhány friss kutatást. Kérem, foglalja össze a további pontokat, mondja az elnök. Azt hiszem, hogy ez egy jó összefoglaló lesz. Ő említette, hogy a glifozátnak való kitettség néhány nagyon széles körben elterjedt antibiotikum használatát akadályozhatja meg. Ez egy újabb tanulmány, ami a glifozáttal kapcsolatos aggályokat szaporítja. Itt más növényvédőszerekről is szó volt, de ez a tanulmány azt is kijelentette, hogy a döntéshozóknak kell itt döntést hozni. Tehát az, hogy mit helyes használni és mit biztonságos használni Európában, az megváltozott az idők során, és ezt nekünk is követnünk kell. És az antibiotikumra rezisztens mikrobák kérdése egy nagyon fontos kérdés Európában, és azt hiszem, hogy itt a kockázatelemzésbe be kell vonni a növényvédőszereket is. Lezárásként azt mondanám el, hogy az összes hozzászólás nagyon hasznos volt, és nagyon hálásak vagyunk a parlament támogatásáért. Poc úr és mások is emlékeztettek arra, hogy a parlament egy több szakaszos betiltást kért, jelenleg egy részleges betiltást és néhány év múlva teljes tiltást. Mi ezzel nagyon elégedettek vagyunk. Az én személyes nézetem és a polgári kezdeményezés nézőpontja is az, hogy a glifozátot most rögtön be kell tiltani. Mi úgy gondoljuk, hogy a parlament álláspontja egy politikai kompromisszum, és ez a legprogresszívebb nézőpont, ami jelenleg elhangzott, és azt hiszem, hogy kompromisszumra fogunk jutni az Európai Unióban. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Thank you very Köszönjük. Most szeretném Szabina Julike asszonyt, az élelmiszer és takarmány biztonságért felelős főigazgatósági szakértőt megkérni, hogy néhány percben mondja el álláspontját. Köszönöm szépen, elnök asszony! Kiinduló pontként szeretném kiemelni, hogy a bizottság úgy gondolja, hogy mind a glifozát biztonságos volt, mint pedig annak jóváhagyása az európai növényvédőszerekről szóló eh, rendelet függvénye, amelyet az Európai Parlament és az Európai Tanács fogadott el. Ebben a jogszabályban eh, az intézkedések az emberek és állatok egészségén kívül a környezetvédelmet is megemlíti szeretném még hangsúlyozni, hogy ennek a jogszabálynak a rendelkezései az elővigyázatosság elvén nyugszanak, tehát az elővigyázatosság nagyon fontos része ennek a jogszabálynak. Ez azt jelenti, hogy egy hatóanyag, mint amilyen a glifozát is, csak akkor kaphatja az engedélye meghosszabbítását, hogyha a bizottság elfogadja ezt, vagy meghosszabbítja az engedélyt. Ennek feltételei vannak, vagy azt is megteheti a bizottság, hogy nem újítja meg az engedélyt. Konkrétabban a jogszabály egy hatóanyag akkor maradhat továbbra is forgalomban, hogyha a kritériumoknak megfelel. A glifozáttal kapcsolatos szabályozás tekintetében a bizottság ennek a jogszabálynak az alkalmazásában semmilyen kivetnivalót nem talált. Természetesen felmerül az a kérdés, hogy az EU miért nem javasolja a glifozát betiltását. Nagyon egyértelműen szeretném elmondani, hogy nincsenek olyan tudományos vagy jogi indokok, amelyek ezt szükségessé tennék az imént említett rendelet fényében. Az európai polgári kezdeményezésben az emberi egészségre való súlyos veszélyre hivatkoztak a benyújtók, de az a helyzet, hogy a glifozátot alaposan és függetlenül megvizsgálta eh, a tagállami szakértőkön kívül az Európai Vegyészeti Ügynökség és Élelmiszerbiztonsági Ügynökség is, és mindannyian ugyanarra az eredményre jutottak. A glifozát nem tekinthető rákeltő anyagnak. Ezen kívül az unió kockázat értékelése meghatározta, hogy amikor a glifozátot a jó mezőgazdasági gyakorlatok mentén alkalmazzák, akkor ez nem veszélyezteti sem az emberek, sem az állatok egészségét, sem pedig a környezetet. A nemzeti hatóságok és más olyan joghatóságok, mint Kanada, Japán, Ausztrália vagy Új-Zéland, vagy akár a FAO, a WHO, szintén ugyanerre a következtetésre jutottak. Ez azt jelenti, hogy a Nemzetközi Rákutató Ügynökség az egyetlen olyan intézmény, amely másképp gondolkodik a glifozát rákeltő voltáról. Tehát az összes hozzáférhető információ alapos vizsgálata után és miután alaposan értékeltünk mindent, nincs okunk arra, hogy a glifozáttal kapcsolatos tudományos eredményeket kétségbe vonjuk, akár az Európai Unió, akár az általa létrehozott rendszer tekintetében. Októberben a bizottság a tagállamoknak azt javasolta, hogy újabb öt évre engedélyezzék a glifozát alkalmazását. Szeretnék egy olyan kérésre reagálni, amelyet a parlamenttől is megkaptunk, hogy fokozatosan vezessük ki a glifozátot. Mindössze azt szeretném kiemelni, hogy a jelenlegi jogszabály, illetve az általam az imént említett feltételek mellett Nincs olyan rendelkezés, ami lehetővé tenné, hogy egy meghatározott végső határidőt határozzunk meg. De az aktív hatóanyagok tekintetében a glifozátra van egy más lehetőség, amelyet alkalmaznunk kell. Egy éven belül a tagállamoknak felül kell vizsgálniuk az összes termék engedélyeztetését, és meg fogjuk kérni a tagállamokat arra, hogy vegyék figyelembe mindazokat a többletfeltételeket, amelyek a bizottság javaslatában szerepeltek. Ilyen például, hogy figyeljenek oda külön a talajvízre, a közterületen való alkalmazásra, illetve az aratás előtti alkalmazásra. Az alapos felülvizsgálatot tehát mindenképpen el kell végezni, és figyelembe kell venni a megújítás feltételeit is. Tisztában vagyok vele, hogy lejárt az időm. Szeretnék reagálni egy megjegyzésre, amiben nem vagyok biztos, hogy jól értettem, amit mondott a képviselő. Azt hiszem, hogy egy olyan javaslat hangzott el, amely az európai értékelés megvesztegethetőségét tárgyalta. Nem tudom, hogy ezt jól értettem de hogyha erről van szó, akkor ezt szeretném a leghatározottabban elutasítani a bizottság a kollégáim és saját magam nevében. Köszönöm. Köszönöm. Arthur Berger asszony kíván -e röviden reagálni a bizottságra? Egy mondat, egy percben. Egy mondatban én csak azt szeretném elmondani, hogy nem méltányos, hogy a glifozátot tartalmazó termékekkel kapcsolatos döntést a tagállamokra bízzuk. Ugyanis az EFSA is azt mondta, hogy a készítmények eh, már maguk is veszélyesebbek lehetnek, mint maga a glifozát. Az EFSA azt mondta, hogy ezt értékelni kell. A kérdés az, hogy a tagállamok hogyan tudják ezt értékelni, hiszen nem áll rendelkezésükre adat a helyettesítő termékekről, ami alapján meg tudják állapítani a rákeltő hatást, a genotoxicitást vagy egyéb hosszú távú egészségi ártalmakat. A Monsanto ezt nem tette meg, és a vállalat úgy döntött, döntött, hogy eloszlatja ezeket az agályokat. Az EU ezt nem teheti meg, és ez egy további ok, amiért nekünk EU-s szinten be kellene tiltani a glifozátot. Elnök, köszönöm szépen, ezzel a vita első fordulóját lezárjuk. A második fordulóban a kezdeményezés másik, második célkitűzésével foglalkozunk, nevezetesen a peszticidekkel kapcsolatos tudományos értékelési eljárások megváltoztatása az EU-ban a képviselő a kezdeményezés részéről Helmut Burcser úr 5 percben kap szót. Oké. Okay. Guten Tag. Üdvözlök mindenkit, én mindenkit üdvözlök, és nagyon örülök, hogy én is hozzászólhatok. Helmut Burcser vagyok, biokémikus, és a Global 2000 Friends for Austria szervezetnél dolgozom. A glifozáttal kapcsolatosan megjelent egy kötetem, az ezzel kapcsolatos tudományos eljárásokat vizsgáltam ebben, és ezekkel foglalkoztam. Az Európai Parlament, a bizottság és a tagállamok 2009-ben elfogadtak egy új peszticid jogszabályt, egy rendeletet, ami egy mérföldkő volt annak érdekében, hogy a környezetvédelem és az egészségvédelem jobban érvényesüljön. Azonban a megvalósítás meglehetősen hiányos volt azóta a rákkeltő vagy egyébként egészségügyi ártalmakat jelentő termékek engedélyezése kapcsán. Ugyanakkor a tudományos irodalom megfelelő tudományosul vétele vagy, vagy figyelembevétele sem történt meg. Különböző tanulmányok születtek, és ezeket az engedélyezési eljárásban figyelembe kell venni. 2011-ben ennek azt kellett volna eredményeznie, hogy a glifozátot már 2013-ban valószínűleg rákeltő hatásúként kellett volna értékelni, és nem lehetett volna engedélyezni. És ugyanakkor még mindig itt ülünk, és a glifozát egy jó példa arra, hogy milyen komoly kudarcot vallott az engedélyezési eljárás az EU-ban, gyakorlatilag a hatóságok figyelem, figyelmen kívül hagyták a jogszabályokat, nem veszik figyelembe a tudományos eredményeket és következtetéseket. És tudjuk, hogy a glifozát milyen ártalmas hatásokkal jár. A szakirodalomban többek között megjelent, és a tanulmányok közül a többség kimutatja a karcinogén hatást és a genotoxicitást. Az európai engedélyezési eljárásban azonban az, rendelkezésre álló szakirodalmat elsősorban a gyártók képviselik, és ő szerintük a tanulmányok nem hitelesek, nem relevánsak, és nem megbízhatóak a hatóságok mit tettek? A német szövetségi hatóság nem folytatott további vizsgálatokat és értékeléseket ezen tanulmányok kapcsán, és ezt egyébként a jogszabályok előírták volna. Tehát eh, itt olyan értelmezések, összefoglalók és értékelések eh, születtek, amelyeket eh, egyértelműen a gyártók megbízásából készítettek, és nem fűztek ehhez kommentárokat. Egy 56 oldalas jelentést elhoztam magammal, ami szerint gyakorlatilag a legfontosabb esetekben átmásoltak eredményeket a jelentésbe egy az egyben. És a felelősséget pedig egy olyan félre hárítottak át, ahol felmerül az összeférhetetlenség, konkrétan a gyártók esetében. A tanulmányok számos esetben a terméküket veszélyesnek minősítették, amit ők elutasítottak. És ehhez még hozzá kell tenni azt is, hogy a tanulmányok bizalmas információként kezelték, kezelik, és gyakorlatilag ezt a titoktartás hatája alá vonták. Meg kell oldani ezt a problémát, és itt három módosításról lenne szó a kezdeményezés értelmében. Először is az összeférhetetlenséget kellene megszüntetni, és nem a gyártók megbízásából folyjanak a vizsgálatok. Ezzel azt lehetne elérni, hogy a vizsgáló laboratóriumok és intézetek nem pénzügyi érdekek, hanem a tudományos indokok alapján vizsgálódjanak. Ezen kívül az összes ilyen tanulmánynak nyilvánosnak kell lennie, itt megfelelő adatbázisokba kell ezeket bevenni, és gyakorlatilag mindenki hozzáférhetne ezekhez a tanulmányokhoz. Ezáltal a szabályozói tanulmányok is a szélesebb közvélemény számára a vita számára rendelkezésre bocsáthatók lennének. Az intézményeknek ezen kívül, és ez a harmadik módosítás függetlennek kell lenniük, Hogyha ezeket a lépéseket megtesszük, akkor az európai engedélyezési rendszer megbízhatóbbá válik az állampolgárok szemében is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és akkor most a képviselőknek adom meg a szót. Elsőként Gizike úrnak két perc. Köszönöm szépen, és köszönöm a bevezetőt. Egy német újságban megjelent egy cikk, hogy egy tudós, az IARC tanulmány szerzője 160 ezer dollárt kapott a tanulmányért. Többször elhangzott, hogy az Nemzetközi Rákkutató Ügynökség pénzt fizetett, és nem tudom, hogy ezt a kutatót, vagy az ő eredményeit mennyire vehetjük komolyan. Itt felmerül a kérdés, hogy az, ez a kutató mennyire tekintető függetlennek, mennyire vállal felelősséget. Másodszorban az eljárásokról kell beszélni. Az endokrin hatásról, amit a kutatóknak is meg kellene vizsgálni az az is lehet mérgező, és itt egy megfelelő kockázatelemzésre lenne szükség. Meg kell vizsgálni azt, hogy ezek a kockázatok mennyire kerülnek vizsgálatra az engedélyezési eljárás során. Tehát először kellene talán az elemzés vagy az értékelést elvégezni, és utána az engedélyezést. Köszönöm szépen. Kadenbach asszony. Köszönöm szépen Burcser úr az, a bevezetőjét, és gratulálok az egész csapatnak az európai állampolgári kezdeményezéshez, ugyanis nagyon rövid idő alatt sikerült 1,3 millió aláírást összegyűr, összegyűjteni, és tulajdonképpen ennél többen azonosulnak a kérdéssel. Az első kérdésem az engedélyezési eljárással kapcsolatos. A 8.5-ös cikk, a 2009-es rendelet 85-ös cikkével kapcsolatosan, ami szerint nyilvános dokumentumok alapján kell végezni az engedélyezést. Itt a döntéshozatalban az adott időszakban figyelembe vettek ilyen nyilvános tanulmányokat, másodszorban egyetérte azzal, hogy az ágazat releváns adatokat szolgáltat az EFSA felé, az aktív hatóanyagok esetében, amennyiben hiányosságok mutatkoznak, azokat nem szabad engedélyezni. És még röviden, nagyon örülök, hogy az Európai Parlament képviselője lehetek, ugyanis szerintem mi vagyunk a legátláthatóbb parlament az egész világon. Nem vagyunk homogén testület, az álláspontok meglehetősen távol eshetnek egymástól, és éppen ezért azt kérném, hogy legyen kedves figyelembe venni azt is, hogy ki mit szavaz meg a parlamentben, mielőtt az eh, európai eh, parlamenti választások következő 2019-es eh, választásán vizsgálják meg, hogy ki kire szavazott. Itt nem az EU-ról, a parlamentről van szó, hanem egy-egy képviselőről, aki az európai polgárokat képviseli, úgyhogy kérem azokat vegyék figyelembe, akik tényleg az állampolgárokat képviselik és az önök álláspontját. Remélem, hogy ezt valóban alaposan megvizsgálják, hogy ki, kire és mire szavaz. François Grosztett asszony. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon jól értem, hogy itt vannak fenntartások és kritikák is az engedélyezési rendszerrel kapcsolatban, a benyújtott tanulmányokkal kapcsolatban. Én ezeket nagyon jól megértem. Ugyanakkor a képviselők helyébe is kell, hogy képzeljék magukat, hogyha mi szakértőket hallunk, akkor még kevésbé tudjuk eldönteni, hogy mi az igazság, mert mindig van egy szakértő, aki nem ért egyet a többiekkel, szóval minden nagyon bonyolultá válik. Az ügynökségeket illetően kritizálták az EFSA-t is, és az EK-t is. Több pénzt kellene adnunk az ügynökségeinknek, hogy teljesen függetlenek lehessenek. De tudnunk kell azt is, hogy ilyenkor miről beszélünk. Ugyanis, ha a szakértőket hiteltelenítjük amiatt, mert esetleg nem függetlenek, akkor megfosztjuk magunkat a legjobb szakértőktől. És szerintem az is téves, hogy az egyes szakértők az ipar részéről érkeznek. Ez szerintem nem kellene, hogy problémát jelentsen. Ilyenekre is szükség van, hiszen ők ismerik a termékeket, amikről szó van. Csak arra szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni, hogy igen, talán szükség van arra, hogy az ügynökségeinkről szóló jogszabályokat módosítsuk, hogy a lehető legnagyobb függetlenség mellett tudjanak ezek működni, de ne legyünk ideológiai alapon mindenfajta összeférhetetlenség ellen. Very much now. Köszönöm szépen. Most López Bermejo asszony következik. Köszönöm, elnök asszony, és köszöntök mindenkit. Köszönöm hogy lehetővé tették ezt az eszmecserét. A bizottság és az EFSA közzétett és nem közzétett adatokra építi az értékelését. Az EFSA azt mondja, hogy átnézett különböző ágazati tanulmányokat, amiket egyébként nem hoztak nyilvánosságra, hogy megállapítsa azt, hogy eléggé valószínűtlen a rákeltő hatás. A legtöbb ilyen jelentés nem áll rendelkezésre, nyilvánosan annak ellenére, hogy kértük azt, hogy betekintést nyerjünk ezekbe. Ezek közül egyébként sok továbbra sem hozzáférhető, és továbbra sem elérhető, még a Nemzetközi Rák Kutatási Ügynökség részéről sem. A kérdéseim inkább a bizottsághoz szólnak. Szeretném tudni, hogy mégis meddig kívánják fenntartani az átláthatóságnak ezt a hiányát, hogy nem tudunk hozzáférni ezekhez a jelentésekhez. Azt is szeretném tudni, hogy valamikor talán a bíróság ítéletének figyelmet szentelnek-e, amely arra vonatkozik, hogy az adatokat a kereskedelmi titokra hivatkozva nem lehet eltitkolni, de ennek a kérésnek sem tesznek eleget. A fogyasztók egészsége és biztonsága a különböző ágazati érdekek fölött áll, ehhez kétség nem férhet. Számos alkalommal láttuk már itt a parlamentben, hogy az ágazat hogyan szab feltételeket a bizottság által meghozott döntésekhez, ahogyan a Dieselgate ügy is erről tanúskodik. Szeretném tudni, hogy meddig fogják lehetővé tenni, hogy az ágazat legyen az, amely eldöntse, hogy mely tagállam lesz majd az, amely végrehajtja a különböző kutatói, tudományos felméréseket, ennek meg kell változnia. És az utolsó kérdésem, több tanulmány hangsúlyozta, hogy a glifozát egy endokrin zavarokat okozó anyag is lehet a bizottság, tehát éveken keresztül megsértette a saját jogszabályait, mert nem szabta meg, nem határozta meg azon tényezőket, amelyek által ezen anyagok hormonális zavart előidéző hatása megállapítható. Hogyan értékelik a glifozát hatását endokrin zavart előidéző anyagként? A peszticideknek köszönhetően azt értük el, hogy a szántóföldek gyakorlatilag gyakorlatilag temetők, ahol madarak sincsenek, elég erről meggyőződnünk, hogyha ellátogatunk oda. Ha javítani szeretnénk a termelésen, illetve a föld használatán, vagy magát a földet szeretnénk javítani, akkor a peszticidek használata helyett egy más agrár élelmiszeripari modell alkalmazása szükséges. Köszönöm. Köszönöm, Cullo úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ékszerik alkalommal a biztos úrhoz fordulok egy egyszerű kérdéssel, minden bizonyal nagyon fontos az állampolgárok egészségét védenünk. A mai egy nagyon fontos eszmecsere, ugyanis itt a bürokráciáról is beszélünk, azt hiszem, hogy a kapcsolatokról beszélünk, de a tartalomra nem igen térünk ki, már pedig itt az emberek egészségéről és a környezet állapotáról van szó. A bizottság mást mond, a bizottság azt mondja, hogy nem tehet mást, mint meghosszabbítsa az engedélyezés határidejét, az engedélyezést, és utána ki kell találni egy kilépési stratégiát. Engem az is bosszant, hogy ez a megközelítés. Vannak olyan mozgalmak, mint az, amelyeket támogatunk, mint az Európai Polgári Kezdeményezés, amely a tartalmi, lényegi kérdésekről szeretne vitázni, és ki kell mondanunk, hogy ez, ez az anyag senkinek sem tesz jót. A bizottság pedig elbarikádozza magát a bürokrácia mögött, holott itt az állampolgárokról van szó illetve az állampolgárok képviseletéről, az ő képviselőikről egyfelől, másfelől pedig ugye ott van az Európai Bizottság, amely nem egy megválasztott testület. Úgyhogy az állampolgárok képviselőinek kellene többet nyomni alatban. Én megértem a bürokratikus aggodalmakat, de elérkezik egyszer az a pont, amikor ezekre már nem lehet hivatkozni, hiszen az egészség kell, hogy a középpontban álljon. Itt pedig most egy olyan javaslattal, itt van egy javaslat, amelyet követhetnénk, és úgy gondolom, hogy kell, hogy legyenek technikai, illetve jogi lehetőségek, amelyek alapján a bizottság kezdeményező lépést tehet. Határozott álláspontra kell helyezkedni, ezért az én kérésem az, biztos úr, hogyha a tanács továbbra is akadályozza ezt, akkor mit tesz a bizottság? A bizottság továbbra is elbarikádozza magát majd a bürokrácia mögött? Évi asszony a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök asszony. Több kollégát meghallgattunk már. Említettek számos indokot, amely miatt nem lenne szabad meghosszabbítani ennek a hatóanyagnak a használatát. A Glyphosat Task Force a Monsanto részéről a szavazást követően, a parlamenti szavazást követően egy nagyon egyértelmű választ adott a bizottsághoz intézve azt. Azt mondták, hogy egyébként több kollega is elmondta ezt itt a parlamentben, a tudományos megközelítéstől távolabb kerülünk. Ez volt az állítás, és én ezt nem tartom helytállónak. Ugyanis pont a tudomány szolgáltatja számunkra a magyarázatot. Azt a magyarázatot, amelyen meg tudunk világítani egy nagyon is homályos területet. Vannak különböző felmérések amerikai szervek részéről, ott vannak ugye a Monsanto dokumentumok, tehát nem hunyhatunk mind e fölött szemet amit tudományos anyagként prezentálnak, azt maguk a vállalatok prezentálják, akik érdekeltek ebben. A glüfozát egyébként egy régi gyomírtó, amely már a 70-es években is engedélyezett volt, és ma még mindig használják. Ez pedig nagyon komoly károkat idéz elő, mint ahogy ezt ezen a képen is láthatják. Láthatják, hogy milyen exponenciális módon terjed a különböző gyomok, reziszt, gyomok esetén a rezisztencia, ezt pedig nem lehet ignorálnunk, tehát nem állíthatjuk azt, hogy a glifozát egy modern technika lenne a mezőgazdaságban, hanem sokkal inkább itt egy régi módszerről van szó, és ezt ki kell mondanunk. Éppen ezért remélem, hogy a biztos, illetve a bizottság gyorsan dönt, ha lehet, akkor még ebben az évben. Köszönöm szépen, ezzel akkor lezártuk a kérdéseket a képviselők részéről, most pedig eh, Helmut eh, Bulcsernek adom meg a szót, hogy maximum 15 percben megválaszolja a kérdéseket. Köszönöm szépen ezeket a nagyon érdekes kérdéseket. Megpróbálom őket eh, sorban megválaszolni első kérdés eh, Gizeke úr részéről azt hiszem, hogy a Nemzetközi Rákutató Ügynökség hitelességére vonatkozott. Arra utalt, hogy Christopher Potier 160 ezer dollárt kapott annak érdekében, hogy egy amerikai ügyvédi irodát megbízzon, és ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy ezt az összeget azt követően kaptam meg, hogy az ügynökségben egy szavazati joggal nem rendelkező tag volt, egy olyan szakértő, aki, aki esetében feltették az érdekkonfliktus kérdését. Ő egy tanácsadó volt olyan kutatók között, akik a Monsanto dokumentum kapcsán egy olyan szakértő volt, akit az amerikai bírósági rendszer működésének megfelelően az ügyvédi konzorcium szerződtetett. Egyébként azt is el kell mondanunk, hogy különböző kutatókat szerződtettek, és amit én tapasztaltam, amikor megnéztem a kifizetett összegeket, valóban ilyen horderejűek, sőt, Christopher Portier azok közé tartozik, aki más kollégákhoz képest még elég keveset kapott. Tehát ez a, ez a szemrehányás igazából egy a sok közül, amelyen megpróbálják a kutatók komolyságát, illetve az ügynökség hitelességét megkérdőjelezni. Vannak egyébként mások is, akik szerintem nem szándékosan teszik ezt, de a sajtóból gyakran értesülünk ilyesmiről, gyakran olvassuk ezt, hogy többeket ér ilyen bírálat, például egy Reutersnek dolgozó újságíró részéről is, tehát láthatjuk, hogy ezek gyakran nem állják meg a helyüket, ezek igazából ezeknek az újságírással nincs sok kapcsolatuk. Egy másik szemrehányás például az volt, egy másik vád az volt, hogy az ügynökség a jelentés végleges változatából kivett olyan utalásokat, amik a tervezetben szerepeltek, mondván, hogy itt nincsenek rákeltő hatások. Valóban a Monsanto által fizetett szerzőkről van szó, ugye a 80-as, 90-es években. Ezek voltak ugye a Monsanto tanulmányok, és hogyha ezeket statisztikailag megfelelően értékeljük, akkor igenis látunk rá kettő hatást, tehát nem meglepő, hogy az ügynökség, amikor ügynökség nem értékeli ezt a tanulmányt, hiszen ezt nem tették közzé, de egy másik Monsanto által fizetett dokumentumból ezt nem is kommentálja, hiszen itt egy olyan véleményről van szó, amely a 80-as évekből származik, egy olyan kutató részéről, akinek a hitelessége nem megalapozott. Ami pedig szintén Gizeke úr kérdését illeti, vagy inkább a kívánságát, amely kicsit sokkolt, hogy úgy tűnik, a peszticidekkel kapcsolatos rendeletet tehát hogy a hatóanyagokat a rákkeltő hatásuk alapján, és nem egy kockázat értékelési hatás alapján értékeljük, ezt tiltsuk be, ezt megkérdőjelezik, hát én óvaintenék ettől, ugyanis valóban 2009-ben az Európai Parlament a tagállamokkal együtt úgy döntött, annak érdekében, hogy magas szintű védelmet nyújtson az emberi egészség szempontjából, egy kockázat alapú megközelítést fogalmazott meg. A második kérdést Kádenbach asszony tette fel, azt kérdezte, hogy az a véleményünk-e, hogy csak a peer review alkalmazható-e tudományos szempontból. Én úgy gondolom, hogy ez nem felel meg a polgári kezdeményezésben megfogalmazott második kérésünknek, csak olyan tudományokat kellene elismerni, amelyeket nyilvánosságra hoztak, de természetesen észszerű az is, hogy szabályozási tanulmányokat, amelyek konkrét kérdéseket fogalmaznak meg, ezekről is meg kell győződni, meg kell vizsgálni, hogy ezek függetlenek-e, és nem a gyártók megbízásából, illetve a laboratóriumok megbízásából készülnek. És meg kell vizsgálni azt is, hogy milyen kapcsolatban állnak más laboratóriumokkal. Fontos, hogy ezeket a tanulmányokat egy független fél megbízásából, vagy független fél készítse. A harmadik kérdés. Kacete képviselő részéről arra vonatkozott, hogy rá vagyunk utalva a szakértők véleményére, és az EFSA-t, illetve az ügynökségeket bírálatok érik. Ez a kérdés jogos. Ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy többször meglepet, hogy hányszor ismétlik meg, hogy nem férhet kétség ahhoz, hogy az engedélyezési eljárás megfelelő módon zajlott el. A bizottság képviselője ezt említette, és Andrew Kaitis biztos is erre hivatkozott. Tény, hogy a 11-es cikk független értékelésről rendelkezik, erre pedig nem került sor amikor a szakirodalomról beszélünk. Amennyiben erre sor került, akkor ez titkosan történt, olyannyira, hogy annak semmilyen nyoma nem lelhető fel a több ezer oldalas értékelő jelentésben. Ha ennek lenne nyoma, az azt jelenteni, hogy például a genotoxicitásról szóló fejezetben, amit most a kezemben tartok, akár egy mondatot is találnék, amelyet nem a Monsanto-nak kell tulajdonítanom, hiszen ők mindent átmásoltak, és amíg a parlament, valamint a bizottság nem foglalkozik ezzel a témával, és azt állítják, hogy ez nem így történt, addig ez a fejezet nem zárult le. Ez egy nagyon fontos kérdés. Egy másik érdekes kérdés is elhangzott Grosztett asszony részéről az érdekkonfliktussal kapcsolatban. Teljesen osztom a nézetét, az érdekkonfliktus alapvetően nem használható fel ahhoz, hogy kizárjuk az ágazatot. Az ágazat természetesen felhalmozott ismereteket, ugyanakkor nem észszerű, az, hogyha bizonyos feladatokat áthárítunk az ágazatra, olyan feladatokat, amelyeket ugyanolyan jól el tudna látni egy szerv is, hiszen az ágazat ezen e feladatok ellátása során egy lehetetlen érdekkonfliktusba kerül. Természetesen gyártóként mondhatom azt, hogy elvégzek egy független értékelést, vagy a független értékelésben megnézem, hogy hogyan vonom be a vállalatot, de az ilyen érdekkonfliktusokat szeretnénk elkerülni. Egy további kérdés. Arra vonatkozott, hogy az átláthatóság hiánya, tehát az a tény, hogy a gyártók által készített tanulmányok, amelyekről úgy gondoljuk, hogy van létjogosultságok, amennyiben megfelelnek az OECD irányelvnek, ez nem mindig van így persze, de sok esetben igen, ezek észszerűek. Ami nem észszerű, az az, hogy ezek, ezek a tanulmányok titokban vannak, ezt azt hiszem, hogy önök is elismerték. Andrew Kajtis biztos, és azt hiszem, hogy 2016 márciusában nyilatkozott ezzel kapcsolatban. A kérdés pedig az volt, hogy ezt továbbra is tolerálhatjuk-e. Én úgy gondolom, hogy a válasz a politikusok részéről kell érkezzen, az európai polgárok ugyanis ezt, ezzel nem értenek egyet, és ez egy olyan tapasztalat, amelyet minden egyes alkalommal szerzek, sokszor utazom és beszélek az emberekkel, a, azért is, mert írtam egy könyvet ebben a témában, és az emberek mindig felháborodnak, amikor megtudják, hogy a tanulmányok, a tanulmányukra titoktartás vonatkozik. Az emberek ezt nem tudják, de amikor megtudják, azt hiszem, hogy ezáltal az emberek bizalmát nem fogjuk tudni megnyerni. És vannak vonatkozó bírósági ítéletek is, nyilatkozatok ezzel kapcsolatban, például egy európai bírósági ítélet, valamint a 2016 novemberi ítélet is, ami azt hiszem az Árhűszi Egyezményre vonatkozik, és amely arról szól, hogy a peszticidek maradványával kapcsolatos kérdések a nyilvánosság számára hozzáférhető információnak minősülnek, és ezt is azt hiszem, hogy ez egy olyan kérdés, amely indokolja, hogy a tanulmányok esetében vessünk véget az üzleti titoknak. Az utolsó két hozzászólás pedig Ezekkel azt hiszem, hogy csak egyetérteni tudok. Cullo úr hiányolta a tartalmi vitát a glifozát, glifozáttal kapcsolatos kontextusban. Én személy szerint szintén hiányolom ezt két éve. Tartalmi vita nem folyik, ugyanis a hatóságok ezt a vitát nagyon kevés kivétellel megkerülik. A német kockázatértékelési intézet két éven keresztül gyakorlatilag mindenféle ellenállás nélkül kibújik alól az, azon kötelessége alól, hogy egy kockázatértékelést elvégezzen a rákeltő hatással kapcsolatban, mert a Német Kockázatértékelési Intézet több alkalommal a sajtóképviselői előtt is kifejtette, mindenki utána olvashat. Egy írásban adott válaszban is a német Bundestagnak, ha nem tévedek, 2015. szeptemberében ezt leírták, és ezzel indokolták, hogy a hatóság miért jut más következtetésre, mint a WHO rákkeltő ügynöksége, rákutató ügynöksége. Ugyanakkor tudjuk, hogy a WHO rákutató ügynöksége definiálja, hogy mi minősül megfelelő bizonyítéknak az állatok esetében, és ez ugyanígy alkalmazást nyer az európai peszticidekkel kapcsolatos rendeletben, és ugyanezt megtaláljuk a vegyszerek besorolására vonatkozó rendeletben is. Tehát mi Európában egy hasonló rendszert alkalmazunk, mint a WHO ügynöksége a veszélyek besorolása tekintetében, és pontosan ez az a veszély alapú megközelítés, amely alapján el kell döntenünk, hogy ez a vegyszer, illetve ez a hatóanyag az állatoknál rákkeltő e? És ha igen, akkor nem lehet engedélyezni. És ez egy nagyon fontos tény, amely az egyik fő újítása volt a peszticid rendeletnek, a 2009-es rendeletnek. A hatóságok két éve gyakorlatilag a hatóságok ezt aktívan figyelmen kívül hagyják, és ezt többször hallottam és így kommunikálnak erről. Azt hiszem, hogy ez egy lényegi probléma. Egy ilyen hazugsággal nem tudunk észszerű politikát folytatni, már pedig itt, ha nem is a hazugság, de az igazság tagadása szerepel. És hasonló nyilatkozatokat egyébként az EFSA igazgatója is tett egy interjúban, amikor említette, hogy rákeltő kockázatról van szó, és még akkor is, hogyha az egereknél tapasztalunk ilyen kockázatot, az embereknél nem létezik ez a kockázat. Így, működ, így nem működik a, a törvényünk. És ezzel el is érkezek az utolsó kérdéshez, amely arra vonatkozik, hogy mit tesz a tudomány. Ugye gyakran halljuk az ágazat, valamint a hatóságok részéről, itt egy tudományos értékelésünk van, és ezen tények alapján kell döntenünk. De tudjuk, hogy itt milyen tudományról van szó. A hatóságnál itt a copy-paste alapján működnek, és ha a Monsanto engedélyezési kérelmezését megnézzük, és azt, hogy ez milyen butaságokat tartalmaz, annak alig ha van köze a tudományhoz. A tudomány, ha tényleg tudományos alapokra helyezkedve akarunk dönteni, akkor meg kell nézzük, hogy milyen véleményt fogalmaztak meg a szakértők a rákeltő hatással kapcsolatban, és itt valóban a nemzetközi ügynökségről van szó. Megtévesztésről van szó, amikor azt hangsúlyozzuk, hogy a tudomány a Monsanto és társai, a glifozát bírálói pedig azok, akik inkább érzelmi alapon érvelnek. 15 éven keresztül egy környezetvédő szervezetnél dolgoztam, és intenzíven foglalkoztam a tudományos kérdésekkel is, és azt szeretném mondani ennek kapcsán, hogy jelenleg az engedélyezési kérelem nem tartalmaz tudományos alapot, amely alapján továbbra is meghosszabbíthatnánk a glifozátot az EU-ban. Köszönöm. Thank you, Mr. Butcher. Köszönjük szépen, Boucher úr. Most szeretném a szót megadni a bizottság képviselőinek. Vladislav Mika következik, 5 percet kap, elnézést kérek, de csak ennyi időnk van. Köszönöm szépen, elnök asszony, és mivel 5 percet kaptam, szeretném elmondani, hogy nem fogok folyamatosan reagálni arra az első kérdésre, amit a kollégám már egyébként is megválaszolt. Itt most a folyamatról beszélünk, az átláthatóság kérdéseiről, a tanulmányokról, és arról, hogy ezeket hogyan készítik el. Ezek azok a kérdések, amelyek általánosabb jellegűek, és természetesen a bizottság számára is nagyon fontosak. Ezek az érdekes kérdések, ebben bizonyára önök is egyetértenek, akkor is felmerültek már, amikor a mostani jogszabályt érvénybe léptettük. És akkoriban ezt miért földkőnek tekintették, és ma is ezt a jogszabályt követjük. A bizonyítás terhe egy aktív hatóanyag esetében a cégre esik, és ideértendő ennek a bizonyításnak a költsége is. És Biztos vagyok benne, hogy megvolt az oka annak, hogy ez a parlament, illetve a társjogalkotók ebben állapodtak meg. Szeretném elmondani, hogy ez sokkal szélesebb körben alkalmazott rendszer, használják gyógyszerek esetében és számos más terméknél is. Amikor az érdekelt cég megújítást kér, akkor kötelező tanulmányokat kell benyújtania a nemzeti útmutatóknak és a jó laboratóriumi gyakorlatoknak megfelelően, és követniük kell azokat a protokollokat, amelyeket az OECD és mások előírnak. Azt szeretném elmondani, hogy a mostani rendszerben is megvizsgáltuk már ezeket a problémákat, és természetesen van itt egy olyan feltételezésünk, hogy például a tanulmányok elkészítésekor a laboratóriumok bizonyos mértékben eltérhetnek, és a megrendelőnek próbálhatnak kedvezni. Csak azt szeretném itt kiemelni, hogy a laboratóriumi gyakorlatok nagyon nehezen elérhetők, és ezért szükség van egy javító mechanizmusra, mm, és így a laboratóriumok nagyon óvatosak lesznek, nehogy eltérjenek az alapelvektől. És a, a hozzáférhető eh, peer-reviewed eh, tudományos eh, szakirodalom is fontos, ezt is értékelni kell. Azok a tanulmányok, amelyeket az iparképviseli rendelnek meg, csak kiegészítői azoknak a tudományos dokumentumoknak, amelyeket a tudósok adnak ki, és nem helyettesíthetik azokat. Most pedig azokra a kérdésekre térnék ki, amely ezeknek a tanulmányoknak a megrendeléséről szól. Szeretném elmondani, hogy először is én kiállok az átláthatóság és a nyers adatok hozzáférhetősége mellett. Ahogyan azt önök is tudják, mivel most hajtjuk végre a szabályt, mi követjük annak az előírásait. Úgy gondoljuk, hogy az EFSA-nak egy nyilvánosan hozzáférhető dossziét kell erről készítenie, ebben össze kell foglalnia az elérhető egyedi tanulmányokat, és valamennyi értékelést és további dokumentumot, ami a végkövetkeztetést alátámasztotta, és ezeket mind közre kell adniuk. Ugyanez a helyzet az ekán belül is. És önök is tudják azt, hogy a nyers adatok megosztásáról is volt egy vitánk, és ebben egy nagyon konkrét megközelítés szerepelt. Az EFSA megosztotta ezeket az adatokat az érdeklődő képviselőkkel, és olvasótermeket bocsátott a rendelkezésükre. De értem az önök igényét a szisztematikusabb átláthatóságra és szeretném elmondani, hogy természetesen ezek a kérdések nem újak a bizottság számára, már beszélünk egy ideje ezekről a témákról, és az egyeztetésünk során azonosítottunk néhány általánosabb szabályt. És természetesen ezt a kérést mi nem utasítjuk el, tehát próbáljuk megtalálni a módját, hogy növeljük az átláthatóságot, és azokat is megkérjük, akik az információ birtokosai, hogy legyenek ők is proaktívak. És itt szeretnék válaszolni legalább részben arra a kérdésre, hogy mennyi ideig tarthat az átláthatóság hiánya. Azt gondolom elemezni fogjuk a lehetőségeinket, és azt gondolom, hogy a potenciális megoldásokat ennek a folyamatnak az eredményeként tudjuk majd megvitatni. Kicsit többet beszélnék még a tanulmányokról, mert azt gondolom, hogy nem lenne szabad a vállalatok által megrendelt tanulmányokra támaszkodni. Fel kell ismernünk azt, hogy itt összeférhetetlenség található meg. Nincsenek konkrét számadataim, de biztos vagyok benne, hogy a megrendelt tanulmányok 95%-át senki nem találta vitathatónak. És csak az önök tájékoztatására elmondanám, hogy azok a tanulmányok, amelyeket a rendszerben történő jóváhagyáshoz kötöttünk, körülbelül évente 20 ezer tanulmányt jelentenek. Csak azért mondom ezt a számot, hogy önök felismerjék, hogy hogyan is néz ki ezeknek a tanulmányoknak a megrendelése és kifizetése. Ezek tehát olyan kérdések, amelyeket figyelembe kell venni. Tehát ezeknek van egy költsége, de van egy felelősségi kérdés is. Én természetesen erre már korábban is kitértem. Egyértelmű, hogy ha felállítjuk a szemben álló érveket, akkor azt nézhetjük csak meg, hogy hogyan lehet javítani a jóváhagyáshoz szükséges tanulmányok elvégzését, hogyan lehet kontrollálni a teljes folyamatot, például auditálás révén. Konkrét auditálásokat végeznek az ügynökségek is. De még annak a lehetőségét is fel kell vetni, hogy független tanulmányokat rendeljünk meg. De ez csak azokon a területeken, ahol ellentmondások feszülnek, mert ahogy mondtam, különösen azokat kell figyelembe venni, ahol ellentmondás van. Köszönjük szépen! Köszönöm, és Burcser úr egy percben reagálhat. Egy perc, jó. Először is nagyon örülök, hogy a bizottság az átláthatóság témájával foglalkozni kíván, és nagyon fontos, hogy az az elv, hogy a gyártónak kell bizonyítania a termék biztonságát a az engedélyezési eljárása vonatkozó módosítónk szerint nem a gyártó kell, hogy megbízza az vizsgáló laboratóriumot, Nyilván szüksége van a tanulmányra az igazoláshoz, vagy az engedélyezéshez, de a hatóságnak kell erre megbízást adnia. Tehát ne legyen kapcsolat a gyártó és a laboratórium között, hiszen ezzel lehetne elhárítani az összeférhetetlenség problémáját. A kérdésem a bizottságtól, nem aggasztja-e, hogy a értékelés területén a tanulmányok 65%-a azt mondja ki, ez a szakirodalomban jelent meg, hogy a glifozátnak van genotoxikus hatása. A gyártók megbízásából készült tanulmányok közül azonban csak egy százalék mutatja ezt. Tehát itt két teljesen eltérő tudományos világról beszélünk, és a hatóságok pedig egyértelműen, illetve egyoldalúan a Monsanto féle tanulmányra támaszkodnak, gyakorlatilag azt átmásolják mindenféle kritikus megjegyzés nélkül. Szerintem ez a probléma. És ha ezt az aggodalmat nem oszlatjuk el, akkor nem váratunk eredményeket. Köszönöm szépen. Köszönöm, ezzel akkor a második forduló végére értünk. Az utolsó forduló következik az EU szintű kötelező célkitűzések a peszticidek felhasználásának csökkentésére vonatkozóan. Angeliki Lizemahu asszony a kezdeményezést képviselő meghívottunk, 5 percben megadom neki a szót. 5, aztán 15, tehát először 5 perc. 5 percet kap tehát, hogy a célkitűzést bemutassa. Köszönöm szépen! A harmadik célkitűzésről kívánok szólni, ami a peszticidek jövőbeni alkalmazásának csökkentésére irányuló célkitűzésekről szól, és nem csak a gliszovátról van szó. A társadalmunk már oly mértékben függ a peszticidektől, hogy évente 400 ezer tonnányi hatóanyagot bocsátunk a környezetbe, ezt a számot pedig csökkenteni kell. A vegyi anyagokat szántóföldi növények esetében nem lehet fenntartható módon tovább felhasználni. Ugyanis az élő organizmusok tekintetében komoly mérgező hatást váltanak ki. És egyébként nem célzott fajokat is, madarakat, kis emlősöket, békákat, méheket is éri ez a hatás, nem csak a haszon állatokat. Úgyhogy az egészségre és a környezetre is komoly kockázatot jelentenek ezek a vegyi anyagok a reproduktív problémák, metabolikus anyagcsere zavarok kimutathatók különböző tanulmányok alapján, és ezeket az eredményeket nem szabad figyelmen kívül hagyni. A különböző környezeti erőforrásokra is komoly hatást gyakorolnak ezek az anyagok. 45 százaléka az ökorendszereknek kénytelen elviselni ilyen toxikus hatásokat. Komoly veszély fenyegeti tehát az ekkorendszer. Egy nemrégben megjelent tanulmány szerint a biomassa 75%-át helyezték a német erdőkben, a, és itt elsősorban a peszticid felhasználás az, ami tetten érhető. A peszticideknek egy, ezen kívül hosszú távon is káros hatásuk van a mezőgazdaságra. Az ekorendszereket megrogálják a talaj biodiverzitását is érintik, és különböző fajok, növényfajok ellenállóvá válnak a vegyi anyagokkal szemben, ehhez képest aztán a gazdálkodók további vegyi anyagokat használnak. Azt hiszem, hogy ez senki számára nem meglepő. A peszticidekre vonatkozó rendelet kapcsán az Európai Bizottság, a Parlament és Tanács egy irányelvet is elfogadott, ami kötelezővé teszi a tagállamok számára, hogy a vegyi peszticideket csak mint utolsó lehetőséget, megoldást alkalmazzák, ehelyett megfelelő gazdálkodási gyakorlatot vessenek be, preventív megoldásokat alkalmazzanak például a vetésforgó kapcsán, és a monitoring is legalább ennyire fontos, tehát peszticideket csak akkor alkalmazzanak, amikor már minden más megoldás csődöt mondott, vagy nem eredményes. A tanulmányok azonban rávilágítanak arra, hogy mindössze hat tagállam fogalmazott meg egyértelmű csökkentésre irányuló célkitűzéseket, tehát a jogszabályokat nem hajtják végre a tagállamok. Mindenképpen nagyon fontos éppen ezért, hogy EU-s szinten fogalmazzunk meg kötelező célkitűzéseket, vagy célszámokat a tagállamok eh, zöld területeken nem eh, tiltják egyelőre a vegyi anyagokat. Konkrét intézkedésekre van szükség a folyók, vízek, természetes vízek esetében is eh, célszámok megfogalmazására, illetve alternatívák kidolgozására. Az átmenetet elő kell segíteni a gazdálkodók esetében, nem csak pénzügyi támogatásról beszélünk, hanem felkészítésről is. A kutatásnak is célzottan az alternatívákra kell irányulniuk. A biodiverzitást kell biztosítani a mezőgazdaságban fenntartható módon, Amit a gyakorlatokon változtatunk, el tudjuk érni a környezet megfelelő védelmét, az erőforrások védelmét. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen. Most pedig a képviselőknek adom meg a szót. Gardini asszony kért először szót. Köszönöm szépen. Igen, ebben mindannyian egyet tudunk elvi szinten érteni. De amikor az ilyen módon történő mezőgazdasági termelésről beszélünk, akkor olyan mezőgazdaságot álmodunk, ami már nem létezik. Amikor én olyan üléseken veszek részt, amit a gazdálkodókkal közösen szervezünk, a korszerű, precíziós mezőgazdaságról, művelésről beszélnek, a vezető nélküli járművekről, műholdas technológiákról, és különböző integrált rend, rendszerekről. A peszticidek az utolsó megoldás. Tehát olyan helyzetekben alkalmazhatók, amelyek indokolják az ilyen vegyi anyagok alkalmazását. Ezek használatát nyilván vissza kell szorítani. Tehát az ön által felvázolt mezőgazdaság gyakorlatilag a kőkorszakba vinne vissza minket, és hát, hogyha körülnézünk, azért a gazdaságokban már más viszonyok uralkodnak. Nyilván mi gyógyszereket is szedünk, ez vonatkozik a növényekre is. Ha betegek, akkor valami fajta kezelést kell alkalmazni ha a betegség gyógyíthatatlan. Ezek a termékek eh, hozzásegítettek ahhoz, hogy a baktériumok elszaporodását megakadályozzuk. Tehát eh, a célszámokat megfelelő, egy kiegyensúlyozott megfontolás alapján kell megfogalmazni. Mérlegelnünk kell a dolgokat objektíven. Itt nem csak arról van szó, hogy valamilyen áldást mondunk. Európában szerintem a legszigorúbbak a célszámaink, számos jogszabály létezik, a gazdálkodási modellt is át akarjuk alakítani, de milyen modellről beszélünk? Egyfajta elitista, a gazdagok számára kitalált modellről, Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy ez az állampolgári kezdeményezés egy nagyon fontos jelzés az állampolgárok részéről, nevezetesen, hogy csak biztonságos termékek kerülhessenek forgalomba, e, e, mégpedig olyan anyagok, amelyek nem károsítják a környezetet vagy az emberi egészséget és a politikusoknak nem szabad automatikusan meghosszabbítani a különböző vegyi anyagok engedélyét, konkrétan a glifozátét. Európa szerintem nem tesz eleget a fejlődés elősegítése érdekében, vagy a fenntartható megoldások alternatívák megtalálásában tekintettel az egészségügyi és környezeti szempontokra. Tudom, hogy számos gazdálkodó preventív módon használ peszticideket, és nem csak utolsó megoldásként. Ez nem az ő bűnük vagy hibájuk, de minden esetre a környezetet terhelik, és az emberi egészséget is károsíthatják. A termelők egészségét épp úgy, mint a fogyasztók egészségét, akik az élelmiszerben jutnak ezekhez a szerekhez a peszticidek rutin jellegű alkalmazását mindenféleképpen vissza kell szorítani, és nem tudom, hogy a bizottság ez ügyben mit kíván tenni. Néhány tagállam már hozott intézkedést a káros peszticidek közterületeken, például a játszótereken, parkokban, iskolák környékén, természetvédelmi területeken történő alkalmazása betiltására de ennél többet kellene tenni az állampolgárok védelme, a környezetvédelme érdekében, és a parlament is erre törekszik, amikor a glifozáttal kapcsolatosan döntött. Úgy gondolom, hogy európai megoldásra van itt szükség, és nem tudom, hogy a bizottság miért késlekedik miért nem tesz javaslatot a tagállamok esetében a kötelező tiltásra, ami pedig a peszticidek fenntartható használatára vonatkozó irányelv átültetését, megvalósítását illeti gyakorlatilag mindegyik tagállam elmulasztotta ezt, és nincsenek megfelelő tervek e tekintetben. Ezt az irányelvet már 2012-ben eh, át kellett volna ültetni, most 2017-ben az erre vonatkozó jelentésben a bizottság azt mondja, hogy eh, jogsértési eh, eljárásokat vesz fontolóra. Nem tudom, hogy mit várhatunk el ilyen eljárások kapcsán. Köszönöm szépen. McIntyre asszony. Köszönöm, elnök asszony. Egyre több levelet kapok a választóktól, gazdálkodóktól, és többek között az egyik tipikus megjegyzés, hogy én attól tartok, hogy a tudományos eredményeket politikai célokból feltupírozzák vagy torzítják elfogult szervezetek részéről. Tehát most elérkezett az ideje annak, hogy vezető szerepet játszunk. A glifozát 40 évig biztonságos volt, továbbra is biztonságos marad több száz tanulmány is ezt mutatta ki. És most még egy független tanulmányt készített a Nemzetközi Rákutató Ügynökség részéről, eh, és ez sem alapított meg összefüggést a glifozát, illetve a non-Hodgins eh, betegség között. Nem tudom, hogy a kötelező célszámok mennyiben eh, megfelelőek. És úgy mellékesen tudom, hogy egyetlen egy gazdálkodó sem kíván a szükségesnél többet költeni vegyi vegyszerekre. Úgyhogy valóban jobb gazdálkodási megoldásokra van szükség, és sok gazdálkodó a szerves anyagokat egyre nagyobb mértékben használja a földeken, és ez megakadályozza a talaj eróziót, a vízpárolgást. De glifozát nélkül a gazdálkodók a mechanikus gyomírtásra térnének vissza, aminek következtében 25%-kal növekedne a szüvegház hatású gáz kibocsátás, ami a különböző madárfajokra nézve lenne ártalmas. Úgyhogy akik a teljes tilalmat szorgalmazzák, szerintem felelősebben járnának el, ha végig gondolnánk, hogy mit akarunk elérni. A jobb környezetmegőrzést, természetvédelmet. Kerbrandi úr, köszönöm szépen. Szeretném először is megköszönni a polgároknak ezt a kezdeményezést. Azt hiszem, hogy érdemes hangsúlyoznunk ezt. Ma megint csak látom, hogy mennyire megoszt ez a vita. Egyfelől ott vannak azok, akik szerint a glifozát betiltása mezőgazdaság végét jelenti világszerte, mások számára a glifozát használatának a folytatása jelenti a világ végét. Úgy gondolom, hogy mindkét fél tudja, hogy nincs igaza, sokkal inkább kiegyensúlyozott a helyzet. Azt azonban látjuk, hogy egyre jelentősebb problémát jelent a peszticidek jelentős mértékű használata, és itt nem csak a glifozátra gondolok, a peszticidek mezőgazdaságban való bevetése 400 millió kiló peszticid, ezt láttuk most a dián, ez azért elég sok. És ha azt látjuk, hogy a mezőgazdaságilag megművelt területek felén túlzott a glifozát használtának mértéke, és megnézzük a rovarokkal kapcsolatos tanulmányokat, akkor riasztó a, az eredmény. Számomra egyértelmű, hogy a jelenlegi rendszer határához elérkeztünk. Nem néztük meg azt, hogy milyen akkumulatív hatása van a peszticidek használatának, elkülönítve nézzük ezen hatásokat, a rákkeltő hatás vagy annak hiánya a legjellemzőbb, de nem nézzük meg, hogy milyen kumulatív hatása van ennek a biodiverzitásra és a környezetre nézve, pedig szerintem ez egy hiba. A bizottsághoz, a biztoshoz a következő lenne a kérdésem. Sokkal szélesebb körű megközelítésre volna szükség a bizottság és az EFSA részéről is. És végül, elnök asszony, azt hiszem mindannyian egyetértünk abban, hogy egy vegyszerek nélküli mezőgazdaság mindannyiunk számára előnyös lenne. Tehát a kérdés nem az, hogy betiltsuk-e a glifozátot, hanem sokkal inkább az, hogy hogyan tudunk gyorsabban egy egy vegyszereket már nem felhasználó mezőgazdaság felé lépni. Ez pedig egy kitűnő esély lenne a bizottságnak is. A mezőgazdasági termelés veszélyeztetése nélkül jelentősen javíthatnánk a környezet és az emberi egészség állapotát is. Köszönöm szépen, Linz úr. Köszönöm. Szeretnék én is visszatérni a panel első hozzászólására. Számomra egy kicsit túlzott általánosításnak tűnik, hajlunk arra, hogy egy problémára egyszerű válaszokat adjunk a problémát jellemezzük, a biodiverzitás csökkenését, és aztán az intenzív mezőgazdasági gazdálkodást tesszük ezért felelőssé. Én azt kérném, hogy ezt a problematikát, illetve az ezzel kapcsolatos kihívásokat pontosabban vegyük szemügyre, és lássuk be azt is, hogy például a gyomírtószer, a glifozát használata kapcsán Sokáig ezt nem csak a mezőgazdaságban vetették be, hazámban például a vasút is használja, méghozzá jelentős mennyiségben, hogy a sinek menti területeket írtsák, gyom, gyom, gyomtalanítsák és közterületeken is, játszótereken gyakran bevetik, és gyakran magánszemélyek is otthonukban használják, különösebb szakismeret nélkül. Azt hiszem tehát, hogy volna néhány terület, ahol komoly erőfeszítést kellene tennünk a használat visszaszorítása érdekében. Például a közterületek, játszóterek, esetében, és ott jobban meg kellene néznünk, hogy mit lehetne csökkenteni, illetve hol lehetne teljesen betiltani a használatát. Azt is szeretném elmondani, hogy hazámban tavaly 100 millió euróval kevesebbet költöttek növényvédőszerekre, mint az azt megelőző évben, tehát látjuk, hogy erőfeszítések történnek a csökkentés érdekében, ezért nem hiszem, hogy egy hogy úgy észszerű lenne általános csökkentési célokat meghatározni. Köszönöm szépen, Demes Máker úr a következő hozzászóló. Köszönöm szépen. És először is én is szeretném köszönteni Önöket a szakbizottságban. Osztom számos állampolgár aggodalmát a peszticidek elterjedt használatával kapcsolatban. Ez valóban egy komoly kihívást jelent a mennyiség csökkentése, illetve hosszú távon talán a gyomírtószerek betiltása, vagy legalább, hogy elérjük azt, hogy fenntartható legyen a használatuk. A peszticidek esetében gyakran szükségtelen a használat, a glifozáttal kapcsolatos kezdeményezést támogattam, de szélesebb kontextusba szeretném ezt a problémát helyezni. Itt van például a bizottság október 10-i nyilatkozata a tagállamok cselekvési tervéről, illetve a peszticidek fenntartható használatáról. Ebből látható, hogy a célt még messze nem értük el, nagyon sok munka vár még ránk. Az integrált növényvédelem még mindig nem kielégítő mértékben van jelen, és a tagállamok nem konzekvensek a mennyiségi célok meghatározása, a határértékek, a mérési eljárások kidolgozása során a különböző területen. Most azt kérjük, hogy kötelező érvényű csökkentési határértékeket számít, határozzunk meg. Először is én azt támogatnám, hogy a már hatályos irányelvet jobban alkalmazzuk a tagállamokban, és egy szigorúbb felügyeletet léptessünk életbe. Egy olyan eszköz, mint az integrált növényvédelem, szélesebb körben kell, hogy alkalmazást nyerjen. Volna egy kérdésem, hogyan értékelik a bizottság jelentését a peszticidek használatáról? Milyen lehetőségeket látnak hogy maximálisan kihasználjuk olyan eszközöket, mint az IPM, és hogyan értékelik például a bizottság közelmúlva létrehozott honlapját, ahol a fenntartható peszticid használatról lehet terjeszteni az információkat, például a polgárok felé. És végül azt szeretném elmondani, hogy hazám, tehát Flandria, 2015 óta rendelkezik egy peszticid tilalommal, a hatóságokra terjed ez ki, és szerintünk így többet teszünk az egészségért, de többet kell tennünk. És egy további kérdés, egy további felvetés, ez természetesen összefügg a mezőgazdasági politikával. Mr. Marcellesi. Marcellesi úr a következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Először is Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik kezdeményezték ezt az európai fellépést, azoknak, akik aláírták. A tudományos érvek alapján, illetve az elővigyázatosság elve alapján és tekintettel a Monsanto dokumentumok botrányára azt hiszem egyetérthetünk azzal, hogy a glifozátot betiltsuk. Az európai az EFSA részéről ugye nem volt átláthatóság, a bírósághoz fordultunk ezért, mert nem kaptunk betekintést a nyilvános dokumentumokba. Ugyanakkor most a glifozát fokozatos kivezetéséről van szó, természetesen beszélnünk kell alternatívákról is. Alternatívákról egy olyan mezőgazdaság érdekében, amely ügyel az emberek egészségére, a biodiverzitásra, a talaj minőségére és az állatokra is. Itt nem csak egy termékről van szó, hanem egy modellről, egy olyan modellről, amely most káros a környezetre, a munkavállalókra és az emberekre nézve. Tehát egy olyan modell felé kell átlépnünk, amely ökológiai szempontból is kíméletes, és a környezet érdekeit is szem előtt tartja. Itt ugye biológiai, mechanikai technikákról beszélünk, és egy olyan agrárökológiáról, amely képezi a gazdákat is, és lehetővé teszi a tapasztalatok megosztását a gazdák között. Ehhez pedig egy olyan politikára van szükségünk, amely koherens és a biodiverzitás céljaival is következetes, valamint az éghajlat védelmi célokkal. Éppen ezért alapvető, hogy a talaj minőségét megőrizzük. Ezért kulcsfontosságú biztos úr, hogy életbe léptessük azon eszközöket is, amelyekkel a kap rendelkezik, például, hogy finanszírozzuk ezt az átállást, a vidékfejlesztési pillérből. Ugyanígy biztos úr szükségünk van egy határozott a fellépésre a bizottság részéről egy agrárökológiai modell érdekében. Szeretném tudni, hogy az Európai Bizottság hogyan vélekedik erről, tehát hogy egy agráripari modell helyett inkább egy agrárökológiai modellre térjünk át, és persze szeretném az aláírókat, a petíció benyújtóit is kérni arra, hogy támogassák ezt a globális agrárökológiai modellt. Köszönöm. Thank you, Mr. Yar. Köszönjük szépen, Jár úr következik. Ich könnte auch die Überschrift wählen, wir müssen reden, weil irgendwie <clears throat> versteht man sich nicht mehr. Itt eh, igazából nem érték eh, a közvélemény vagy a társadalom, hogy eh, nyilván miről is beszélünk, ez elég idegen tőlük. Itt nincsenek radikális megoldások, nincs egyetlen egy válasz amikor itt egy ilyen teljesen utopisztikus mezőgazdaságról beszélnek egyes kollégák, különböző eljárásokat vagy kellene megvalósítani, ugyanakkor viszont meg kell mondanunk, hogy a biogazdálkodás sem teljesen mentes a vegyszerektől. Itt ugyanis növények, növekedés segítő szerekről is beszélünk. Amikor arról beszélünk, hogy időben korlátozott engedélyezésről kellene beszélnünk, akkor nem tudom, hogy ezt hogyan lehetne megvalósítani. És azt is tudomásul kell venni, hogy egy EU-s szintű tilalom mit jelentene, miközben világszerte ezt a szert alkalmazzák ami pedig az állampolgári kezdeményezést vagy mozgalmat illeti. Itt nem gondolja, hogy a géntechnika támogatói is ehhez hozzászólnak, illetve hogy ez tudományosan hogyan lehetne igazolni. Ami pedig a kockázat értékelés illeti valóban a WHO megállapította az esetleges rákeltő hatást a glifozát esetében, vörös húsban, ha például azt füstölik, akkor is beszélhetünk rákkeltő anyagról, akkor ezt is be lehetne tiltani. Úgyhogy itt valahogy meg kellene találni az arany középutat. Last speaker, Mr. Hausling. Utolsó hozzászólunk, Hausling képviselő. Gerade auf die Antwort Herrn Jár. Äh, Jár úrhoz kapcsolódva itt a vegyszereket, ha megnézzük az USA-t vagy Dél-Amerikát, akkor legalább 12-szer annyi vegyszert alkalmaznak, tehát ez igazából nem alternatíva. És kérem, hogy akik a glifozátot vagy ezzel kapcsolatban szigorúbb követelményeket szeretnének, világosan kell látni, hogy a gazdálkodók számára ez olcsóbb, itt ezáltal hektáronként 100 eurót is megtakaríthatnak. Most mennyiben űzik ki a mezőgazdaságból a glifozátot? Itt a korszerű mezőgazdasághoz hozzátartozik a repülés is, ami szintén környezetre káros. Tehát a francia tanulmányok is bemutatják, hogy gyakorlatilag a vegyszerek nagy része nem hasznosul. Tehát hogyan tudunk, tudjuk elérni ezt a csökkentést? mennyire hiteles az, hogy itt most a glifozátra tolunk mindent. Éppen ezért a bizottság azt javasolja, hogy ne korlátozzuk a glifozátot. A korszerű művelés, az a biogazdálkodás is olyan területek, amiket meg kell lehet vizsgálni, mint alternatívákat amelyek egyelőre nem teljesen magától értetődőek. És a bizottság javaslat listából én teljesen hiányolom a biodiverzitást. Itt nem mondhatjuk, hogy mindenek a mezőgazdasághoz semmi köze nincsen, vagy a vegyszerek alkalmazásához. Tehát itt komolyan kellene lefolytatni ezt a vitát. És a kérdésem a bizottsághoz, és talán a kezdeményezőkhöz is. Itt most hagyjuk, hogy Európát sarokba szorítsuk itt, amikor a glifozát gyártókról beszélünk, itt a polgárok és a bizottság részéről is ne hagyjuk, hogy minket, hogy ránk a gyártók gyakoroljanak nyomást és zsaroljanak. This concludes uh, the list of... Ezzel a hozzászólók listájának a végére értünk. Szeretném megadni a szót Lissimahu asszonynak, 15 percre, hogy reagáljon. Yes. Um. Nagyon szomorú, hogy a tagállamok nem vették komolyan a fenntartható használat irányelvet. Ezért javaslunk uniós szinten kötelező célokat. Azt látjuk, hogy csak öt tagállam rendelkezik nemzeti cselekvési tervvel, és határozott meg mérhető célokat, amelyeket el lehetne érni. Mi ezt mind a 28 tagállamra szeretük volna kiterjeszteni, és úgy gondoljuk, hogy a bizottságnak ebben lehetne szerepe. Ami az egyfajta gazdálkodást illeti, ezt a képviselők is említették már. Természetesen mi támogatjuk az akroökológiát, Tisztában vagyunk vele, hogy nem állhat át mindenki a biogazdálkodásra, de mi úgy döntöttünk, hogy segítünk nekik az átállásban. Ez nem egy csoda, ez lehetséges, de nagyon sok technikát és módszert kell integrálnunk ahhoz, hogy ez megtörténhessen, és a gazdák, illetve a politikusok elköteleződése is kell. De ezt a döntést meg kell hoznunk egy nap, vagy most, vagy akkor, amikor az ökoszisztémánk eh, még nagyobb fenyegetettség alá kerül. Azt gondolom, hogy eh, a környezetromlás eh, igazolható, és ennek oka a növényvédőszerek. A német erdők például ilyen helyzetben vannak de más ökoszisztémáknak is vannak mérhető növényvédőszer maradványai a vizekben, és azt látjuk, hogy 85-91%-ban a növényvédőszerek okozzák ezt. Az általunk használt modellek megjósolják a koncentrációt a vizekben, de ezek helytelenek alábecsülik ezeket az értékeket és azt a kárt, amit ezek a szerek okoznak. És nem csak a fenntartható használt irányelvről van szó. Van itt még az ivóvíz irányelv. Az európai szabályozás már létezik, csak meg kell azt valósítanunk. Gondoskodnunk kell arról, hogy ezeket az intézkedéseket komolyan vegyék. Beszéltünk a gazdákkal, és megkérdeztük tőlük, hogy együtt tudnak-e élni a glifozát hiányával. És sokan nem is használtak már glifozátot. Értem, hogy ez nem egyszerű, hiszen egyes gazdák nagyon sokféle terményt termesztenek, és ők ezt így kezdték el, megtették az átállást, nehéz volt átállniuk, de végül sikerült. Tehát nem tudjuk, hogy más gazdák miért nem képesek erre. Hogyha valakinek 2000 hektáron csak búzája van, akkor ezt valóban nem lehet megtenni, de ha 1000 hektáron 5-6 féle termény nő, akkor erre van lehetőség. A technológiát is segítségül lehet hívni. De én nem úgy látom a gazdálkodás jövőjét, hogy drónok permeteznék a növényvédőszereket. Egyetértek azzal, hogy a technológiát lehet használni, használhatjuk a GPS-t, technológiát, tudjuk ellenőrizni így a kártevőket is. De talán nincs arra szükség, hogy ezeket a vegyszereket rászabadítsuk a környezetünkre. Hogyha ezt megpróbáljuk megtenni, akkor az több munkahelyet teremt majd a kutatásban, és hozzájárul egy jobb jövőhöz. some of my notes. A növényvédőszerek fenntartható használatáról szóló irányelvet a tagállamok sokszor nem hajtják végre. Miért van ez? Amikor megnézzük a növényvédőszerek koncentrációját a vizekben, akkor magas számokat találunk. Egyszerű a magyarázat. Egyes tagállamokban van pufferzóna, más országokban viszont nincs. Hogy történhet ez meg, hogyha nem tartják ezeket tiszteletben, hogyha az irányelv nem valósul meg? Amikor a csökkentési célokról beszélünk, Franciaország például azt állította, hogy 2020-ig 25%-ot csökkent, 2025-ig pedig 50%-kal csökkenti ezeket a számokat. Miért nem ösztönzünk más országokat is arra, hogy ugyanezt tegyék? Az egyetlen sikertörténet ebben az irányelvben az volt, hogy sikerült megoldani, hogy repülőgépekről ne permetezzenek. De ez is csak egy részleges tilalom, és tekinthetjük ezt valóban sikernek. És hogy fogjuk elérni Mit gondol a biztos, hogyan fog ez megtörténni további nyomásgyakorlás nélkül? 2019-ben azt hiszem 23 tagállamnak kell bemutatni a célkitűzéseket, és talán arra kéne rávennünk őket, hogy ezek legyenek szigorúbb célok, és hogy kövessék az eddigi jó példákat. And I'm afraid most of the other... Attól tartok, hogy a többi kérdés inkább önhöz szólt. Oké. Okay. Rendben, köszönjük szépen. Akkor most megadom a szót a bizottságnak. Polak Kolombo asszony, az élelmiszer auditért felelős szakértő 5 percben. Köszönöm, elnök asszony. Ahogy ezt számos hozzászólásban és a kezdeményezés benyújtójának hozzászólásában is hallhattuk, a fenntartató felhasználásról szóló irányelv kulcsfontosságú eszköz a növényvédőszerek egészségügyi kockázatainak csökkentésére. És itt a tagállamoknak is van feladatuk, az irányelv arra kéri őket, hogy írják le a nemzeti cselekvési tervekben, hogy hogyan fogják ezt az irányelvet megvalósítani. Ebben a cselekvési tervben számszerű céloknak, mérési eszközöknek és idővonalaknak kell szerepelniük. Ahogy azt önök is tudják, a bizottság nemrég elfogadott egy jelentést. Ez a jelentés kizárólag a 28 nemzeti cselekvésen, illetve a mi audit tevékenységünkön alapul. Ez tehát egy nagyon jó és átfogó képet fest arról, hogy konkrétan mi történik a tagállamokban, tehát nem csak papíron, hanem a valóságban. senki számára nem titok, hogy a bizottság nem igazán elégedett a megvalósítás jelenlegi szintjével a tagállamokban. Úgy gondoljuk, hogy mostanáig sok lehetőséget szalasztottunk el. Ezt a jelentésben is elmondtuk, és minden egyes tagállammal is közöltük. Mindenkinek megírtuk és elmagyaráztuk, hogy milyen elemek hiányoznak a nemzeti cselekvési tervükből, és hogy mit várunk el a jövőbeli eh, terveikben. Ezek egyébként 2018-ban készülnek majd el. Két fő problémakör van, ahol a tagállamok nem végezték el a feladatukat. Az első a csökkentési célok hiánya. Láttunk öt jó példát, korlátozott számú tagállamban. És ahogy a kezdeményezés benyújtója is elmondta, Franciaország a növényvédőszerek használatára vonatkozóan egy célt határozott meg, és miért, nem kell, miért ne tennénk mi is ezt? Dánia szintén elkezdett hasonló célokat meghatározni, de ők hamar rájöttek, hogy ennél jobb célt is ki lehetne tűzni. Ha csak a mennyiségekről beszélünk, az nem elég a csökkentési kockázat megmutatására. És ezért van az, hogy más tagállamok másfajta célokat tűznek ki. A másik elem, amivel a bizottság nem egészen elégedett, az az, hogy hogyan végzik el az integrált kártevő kezelést. Ez egy sarokköve az irányelvnek, tehát egy másfajta mezőgazdaságra kell áttérni. És ezeket a lehetőségeket sem használják ki megfelelően a tagállamok. a tagállamok nem ellenőrzik egyedi szinten, hogy ki mennyire felel meg a kritériumoknak, és ezért nem használják az integrált kártevő kezelést sem. Ahogy ezt önök is tudják, az alacsony növényvédőszer használatnak ez az egyik alappontja, és ezért fontos, hogy a tagállamok fokozzák az erőfeszítéseiket nagyon sokan a bizottsághoz fordulnak, és tőlünk kérdezik, hogy hogyan fogjuk javítani ezeknek, ennek az irányelvnek a megvalósítását. Azt szeretném mondani, hogy ha megmutatják nekünk a nemzeti cselekvési terveket, akkor azt mi értékelni fogjuk, és visszajelzést fogunk adni a hézagokról, amelyeket találtunk benne. De a legfontosabb az, hogy folytatni fogjuk az utánkövetési tevékenységünket. 2018-ban kezdünk egy új eszközt alkalmazni. Igen sok audit vizsgálatot fogunk végezni, arra vonatkozóan, hogy a tagállamokban végrehajtják-e az irányelv utasításait. A tagállamok egymás között is cserélhetnek jó gyakorlatokat. Valaki említette az új weboldalunkat, ez azért olyan információgazdag, mert szerepelnek benne arra vonatkozó részek, hogy mit tesznek a tagállamok, és ezek mit is cserélhetnek egymással. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ha kíván reagálni egy percben, Niszimkau asszony. Emlékszem, a tagállamoknak kell ellenőriznie, hogy hogyan működik ez a rendszer. Például a permetező gépek megfelelő hatékonyságát. És szintén elhangzott a monitoring adatok kérdése, a környezetre gyakorolt mérgező hatás. További adatokra van szükség. Tudnunk kell, hogy a földeken milyen hatást váltanak ki ezek a szerek. És az európai talajok 45%-ában kimutatható a glifozát. De hányféle, milyen mértékben található meg peszticid a természetes vizekben, egyéb természetes területeken, parkokban például. Thank you very much. Köszönöm szépen. Ezzel a harmadik forduló végére értünk, és következnek a záró hozzászólások. Először is a biztos úrnak adom meg a szót. Igen, sok kérdés kapott a bizottság úgyhogy várjuk a reakcióját. Köszönöm szépen. Most elérkezett az ideje, hogy a biztos hallgassa meg önöket. Fontos, hogy megértsük a teljes látképet. Nagy érdeklődéssel hallgattam a kérdéseket és a véleményeket, amelyek az állampolgári kezdeményezéssel kapcsolatosan a glifozát kapcsán elhangzottak de nem csak a glifozátra, hanem egyéb peszticidre vonatkozóan is. Itt egy új engedélyezési rendszerről is hallottunk, a tanulmányok átláthatóságáról, az európai kockázat értékelésről, arról, hogy hogyan készülnek ezek a tanulmányok, illetve hogy hogyan használják fel és ellenőrzik a különböző peszticideket. Nyilván ez a kérdés komoly érzelmeket kavar, itt is megnyilvánultak ezek az érzelmek. A bizottság mindig is meghallgatja különféle véleményeket, és igyekszik a legjobb válaszokat megtalálni. A mai vita komoly munícióval látta a bizottságot, amit majd végig kell gondolnunk és köszönöm szépen ezeket a hasznos hozzászólásokat. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy meg vagyunk győződve arról, hogy az ilyen kényes kérdések kapcsán nagyon fontos, hogy minél szélesebb körű konszenzus szülessen, és vonatkozik ez a különféle jövőbeni szakpolitikákra, a mezőgazdaság és egyéb szakpolitikákra. Figyelembe kívánja venni a bizottság az összes elhangzott véleményt, és ezt követően elkészítjük a válaszunkat a kezdeményezés szervezői felé. Ma csak korlátozottan tudok válaszolni, hiszen még egyszer meg kell vizsgálnom az összes elhangzott felvetést, kérdést, úgyhogy most korai lenne további részletekbe bocsátkozni. Ezt követően aztán kibocsátjuk a végleges közleményünket, Eh, ami tartalmazza a bizottság általános megközelítését. Uh, Christoph Bautz, uh, Köszönöm, most uh, Christoph Bautz kap szót. Szintén 5 percben. Köszönöm szépen. 1,3 millió személy írta alá a polgári kezdeményezésünket. Azt hiszem, biztosak lehetünk abban, ezt a felmérések is bizonyítják, hogy az állampolgárok nagy többsége Európában ami polgári kezdeményezésünkben megfogalmazott követelés mögött áll, hogy tiltsuk be a glifozátot. Azt hiszem, hogy bennünket, állampolgárokat egyfelől a nagy aggodalmak kötnek össze, hiszen aggódunk amiatt, hogy milyen súlyos vád fogalmazódott meg, a WHO is ettől tart, a glifozát valóban rákkeltő lehet, aggódunk emiatt. Aggódunk amiatt is, hogy a glifozát milyen súlyosan tudja károsítani a mikroorganizmusokat a talajban, valamint az emberek, az élőlények bél rendszerében, emésztő rendszerében is, és tartunk attól, hogy a glifozát szerepet játszhat a rovarok pusztulásában, az adatok is ugye erről tanúskodnak. 67%-kal csökkent a repülni tudó rovarok száma Németországban, és ezt természeti, természetvédelmi területeken mérték, ahol a mezőgazdaság szerepe nem annyira jelentős, mint más területeken, tehát tartunk attól, hogy más területeken még drámaibb adatokat kapnánk. A polgárok ugyanakkor fel vannak háborodva, amiatt is, hogy a Monsanto milyen játszmákat űz, hogy megpróbálja az értékelési folyamatokat, az értékelő mechanizmusokat befolyásolni. Az EFSA, illetve a Német Kockázatértékelési Intézet befolyására, befolyásolására törekedve. Egyértelmű azok alapján, ami kiderült, hogy milyen titkos játszmák folynak, ez a dohány lobbira emlékeztet némileg. A Monsanto dokumentumok azt egyértelműen bizonyítják, hogy a Monsanto koncern szándékosan titkolt adatokat, felvizezte a különböző tudományos értékeléseket, tanulmányokat, illetve a fontos és elismert kutatókkal jegyeztek különböző tanulmányokat, anélkül, hogy azok valóban megírták volna ezeket a tanulmányokat. Bursert úr is említette a német kockázatértékelési ügynökségnél, a Monsanto különböző bekezdéseit, a Monsanto tanulmányok bekezdéseit emelték át minden további nélkül, ami felháborítja az állampolgárokat, és a Monsanto most perel, és nagy nyomást próbál gyakorolni az Európai Bizottságra, ami szintén felháborítja az európai polgárokat. Aggódunk, fel vagyunk háborodva, másfelől azonban azt hiszem, ami sokakat összeköt, az az, hogy meggyőződéses európaiak vagyunk. Nem euroszkeptikusok, hanem mindenek előtt olyan személyek, akik aláírták ezt a kezdeményezést, akik az európai intézményeket támogatják, és akik számára egyértelmű, hogy csak együtt cselekedhetünk ha a fokozottabb és határozottabb egészségvédelmet, illetve környezetvédelmet szeretnénk biztosítani. Itt határon átnyúló problémákról van szó, ezért a megoldások is határon átnyúlóak kell, hogy legyenek. Éppen ezért úgy gondolom, hogy pont most ezen emberek bizalommal reménykedve tekintenek Brüsszel felé, és figyelik azt, hogy az Európai Parlament milyen álláspontra helyezkedik. Örültek a szavazás eredményének a kivezetéssel kapcsolatban ami ugye egy öt éves időtartamot helyez kilátásba, mi azonban a tiltást szeretnénk, a tilalmat, és kíváncsian várjuk, hogy az Európai Bizottság hogyan dönt majd. Andrew Kaitis biztos júliusban egy interjúban azt említette, hogy a tagállamok minősített többsége nélkül nem szeretné ismét engedélyezni a glifozátot. Ez a minősített többség jelenleg hiányzik, a szavazás során ez nem jött össze, éppen ezért reméljük, hogy nem hagyja, hogy befolyásolják Önt a Monsanto által kilátásba helyezett kártalanítási perek, és amennyiben nem adott ez a többség, remélhetőleg nem fogják engedélyezni a glifozát engedélyezését. Azt hiszem, hogy a glifozáttal kapcsolatos döntés jelzésértékű is, ugyanis az állampolgárok kívánságai, aggodalmai vajon meghallgatásra lelnek-e itt az Európai Parlamentben. Ha a glifozátot betiltják, illetve megreformálják az értékelési eljárásokat, amelyek során a peszticideket értékelik. Ez a második kérdés, és kérdés az is, hogy a peszticid alapú mezőgazdaságból hogyan tudunk alternatívák felé tovább lépni. Ez egy komoly esélyt jelenthet, abból a szempontból, hogy visszanyerjük az európai polgárok bizalmát. Drámai lenne, hogyha Európa elszalasztaná ezt a lehetőséget, ezért abban bízunk, hogy az elkövetkezendő hetekben és hónapokban kimondják a glifozát tilalmát. Köszönöm. Of course, please. Természetesen parancsoljon. Csak egy mondatot szeretném mondani. Elnézést kérek, uram, de ön említette a bizottságot és a Monsanto nyomás gyakorlását. Higgye el nekem, engem nem lehet így ö, befolyásolni. Engem a KGB letartóztatott, én éltem a Szovjetunió rezsimje alatt. A Monsanto-nak nincs akkora hatalma, nem tud mivel nyomást gyakorolni rám. És az én ígéretem az volt, hogy minősített többség nélkül ezt nem hagyjuk jóvá. Én próbálkoztam, de természetesen én is tudom, és ön is tudja európaiként, hogy a jogállam és a joguralma nagyon fontos. És én továbbra is védeni fogom ezt. Ennyit szerettem volna mondani. So... Kedves kollégák, kedves vendégek, szeretném mindenkinek megköszönni, hogy részt vett ezen a meghallgatáson. Különösen Andrukaitis biztos úrnak, a bizottságoknak, az Európai Bizottság tagjainak. Most pedig, ahogy a biztos úr is mondta, most a bizottság hivatalosan is reagálni fog a kezdeményezésre, ez január elején várható. A parlament folyamatosan figyelemmel fogja kísérni a helyzetet, mivel megmutattuk, hogy ez iránt érdeklődünk, és ezt vállaljuk, és figyelembe véve azt, hogy mennyire fontos az, hogy a polgárok bízzanak az Európai Unió kockázatelemzési folyamataiban, különösen a széles körben használt termékek, mint például a glifozát esetében. Ahogy mondtam, a parlament továbbra is nyomon fogja követni ezt a témát. Tehát köszönöm szépen a résztvevőknek, és szép estét kívánok mindenkinek!